Uh, colleagues. Tisztelt kollégák! Colleagues, can we... Uh... Tisztelt kollégák, elkezdhetjük az ülést? Can everybody please take their seats? Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Hello. Okay. Okay, colleagues, we're going to start. Tisztelt kollégák, kezdjük el az ülést. <laughs> Okay, colleagues, um... Tisztelt kollégák! Arra kértek fel, hogy helyettesítsem elnökünket, akinek sürgős tennivalója akadt, de azt kell mondjam, hogy nem igazán sikerült felkészülnöm erre az ülésre, azért minden tőlem tehetőt megteszek. Az első napirendű pontunk maga a napirend elfogadása, tehát hogyha senkinek nincs megjegyzés ezzel kapcsolatosan, akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el egy apró, vagy inkább nagy változtatással. Úgy tűnik, hogy van egy hozzászólás, igen. Morvai asszony. I, uh, I guess that uh, today... Igen, Elnök asszony, azt hiszem, hogy ma történt egy rendkívüli dolog. Izrael egy súlyos támadást intézett a palesztin területeket megsegítő mm, emberjogi védők ellen. Azt hiszem, hogy ez egy súlyos támadás, úgyhogy nem tehetünk úgy, mintha nem történt volna semmi. A Libe szakbizottságnak az Európai Parlament részéről legalábbis egy nyilatkozatot kellene megfogalmaznia, és ezt rendkívüli pontként kellene a napirendre tűznünk elnök. A kollégákra pillantok tanács véget, de személy szerint nem hiszem, hogy ennek a bizottságnak a feladata lenne, hogy mindenféle előkészület nélkül nyilatkozatot mondjon ki. A plenáris ülésen persze ezzel foglalkozni kell, nincs kételjem afelől, hogy sürgős ügyként a napirendre kerül. Az illetékes bizottság, a külügyi bizottság ebben a kérdésben, és azt hiszem, hogy anélkül, hogy ismernénk ennek az incidensnek a részleteit, nem hiszem, hogy nyilatkozatot kellene megfogalmaznunk ezzel kapcsolatban. Látom, hogy a kollégák helyeselnek, tehát akkor ez a helyes eljárás. Egy változtatást be kell jelentenem, ugyanis Eric Holder, az USA igazságügy minisztere, aki holnap reggel jött volna hozzánk eszmecsere véget, sajnos nem tud eljönni. Ezt sajnálattal tudomással vesszük, de megértjük, hogy sürgős elfoglaltsága akadt hazájában. Remélhetőleg később majd még találkozhatunk vele. Ez pedig azt jelenti, hogy ehelyett a 14-es napirendi pontot fogjuk 10 óra 15-kor megvitatni, ez a vállással, a házasság felbontásával kapcsolatos irányelvre vonatkozik, és a Pakisztánnal megkötött visszafogadási egyezményt 10 óra 30-kor fogjuk megvitatni. És akkor ezen változtatásokkal azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet. Rendben. Az elnöki közlemények napirendi pont alatt a Libe titkárság López Aguilar úr részéről egy e-mailt küldött el mindenkinek. Ez tartalmazza különböző kísérleti projektekre vonatkozó javaslatokat és arra kértük a képviselőket, hogy a titkársághoz jutassák el javaslataikat csütörtökig, június 3-áig, déli 12 óráig. Buzutil úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez a határidő túl rövid. Nem tudunk semmilyen észszerű javaslatot tenni ilyen fontos költségvetési kérdésben. Ezért azt kérném a kollégáktól, hogy támogassanak egy javaslatot, hogy ezt a határidőt toljuk ki legalább néhány nappal, hogy komolyan elgondolkozhassunk, és ne kell erről lemondani. I have no personal objections. Személy szerint nincs ellenvetésem a titkársághoz fordulok. Azt hiszem, hogy a költségvetési eljárás indokolja ezt a határidőt. Nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt a határidőt egy picit talán későbbre tegyük, talán fél nappal meghosszabbítsuk. Elnézést. Picit talán a fordításra szánt időt le tudnánk rövidíteni egy kicsit. Ha, see, it works. We got... Úgy tűnik, hogy működik, akkor még egy fél napot nyertünk. Buzutil úr, ezt a kokobóhoz akkor pénteken kell eljutatni. Elnök asszony, ha szabad. Múlt hét végén kaptuk, zöld hét volt sokan, Brüsszelen kívül voltak, utaztak. Amikor ilyen rövid időkeretet kapunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy nem érdekre ez a javaslat. És úgysem tudnak semmi észszerű javaslatot tenni. Vagy megfelelő lehetőség kell a szakbizottságnak, hogy javaslat legyen, vagy ne legyen. Mert ez egy vicc. Nincs olyan, hogy egy kísérleti projektre két nap alatt éljünk javaslatot. Ezt alaposan meg kell vizsgálni minden csoportban, frakcióban, a libében, hogy együttes megközelítés legyen a frakcióknak ebben a szakbizottságban. De ez az időkeret azt mutatja, hogy ez vicc. Egyetértek 2010-ben járunk már, úgyhogy mindenkinek van internet hozzáférése, telefonja, tehát önmagában a zöld hét nem kifogás. Azt javaslom, hogy kérjük fel az elnököt, a Költségvetési Bizottság elnökét arra, hogy halasszuk el, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt. Ezt ma délután megtesszük, így akkor holnap reggelre már meg is kapjuk a választ, de arra kérnék mindenkit, hogyha ezt így eljárásbeli okokból nem sikerül keresztül vinni, hiszen mi vagyunk az illetékesek a költségvetési eljárásért. Nos, ha ez nem megoldható, akkor tanúsítsunk elő rugalmasságot, és ebben a kivételes esetben próbáljunk meg gyorsan dolgozni, hogy ne szalasztuk el ezt a lehetőséget. Minden bizonyal a képviselőknek némi elképzelése már van azért a dolgokról. Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Simon kollégánk a következőkre gondolt. Minden javasolt előkészítő akció, ami a javaslatban van, arra negatívan szavazunk. Az előkészítő akció vagy a kísérleti projekt. Nem tudom, jól mondom-e a javaslattevőnek a nevét, Csenka, P kat és p ket javasolt. Azt hiszem, hogy Zidonia kolléganőivel meg kéne beszélnie ezt, de valószínűleg további, későbbi jelentésekben lesznek benne a kísérleti projektek. Talán azt javasolnám, hogy a raportőr legyenek meg a kezdeti megbeszélések, de ezzel később is kell foglalkozni. Kérdés, hogy hol. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy akkor két úton próbáljunk meg haladni, ahogyan azt önök is javasolták, tehát hogy tisztább helyzetet teremtsünk, a költségvetési szakbizottságot is felkérjük arra, hogy talán biztosítsanak számunkra több időt rendben, és akkor elérkeztünk a ma délutáni szavazáshoz. Mindenkinél itt van a szavazókártya? You didn't. Oh dear. Then you... <laughs> okay. Uh, we, we don't... Rendben. Nem hosszú a szavazás, szerencsére. Úgyhogy uh, kezdjük Stavros Lambrinidis tervezetével az internet szabályozásáról. Ez a következő lépéseket tartalmazza. Van itt számos kompromisszumos indítvány, ez elég bonyolultnak ígérkezik. Az első bekezdés. Ez egy kompromisszumos szöveget tartalmaz, és részenkénti szavazást kért az ALDE két részben. Kerülne sor a szavazásra, az első részről szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes bekezdés, nem ez okafogyottá válik, mert elfogadtuk az előzőt, kettes, a négyest visszavonták, hármas bekezdés, hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosítás egy szóbeli kiegészítéssel az előadótól és Verzsa asszonytól mindenki egyetért, hogy a szóbeli módosításról is szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Álvaro úr, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt a második kompromisszumra tennénk rá a szövegben, az van, hogy mikor gyermek pornográfia elleni harc is értendő itt. Oké. Okay. Kettes kompromisszum két részben, mellette, az első rész mellett Ez egy új változat. Mellette, egy kompromisszum, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, a 11-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és a záró szavazás a módosított szövegről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egy ellenszavazattal és egy tartózkodással. Két ellenszavazattal pontosabban, mondja az elnök. Előadó. Like to thank, uh, Szeretnék köszönetet uh, mondani a szakbizottságnak és mindenkinek részlet a Köszönöm szépen a uh, támogatást. Szeretnék rámutatni, uh, ami az ötös bekezdést 11-es módosított illeti országom belle ö, ment a közvetés csökkentés, a nevem csökkentésében nem, tehát nem Lambrinis ö, vagyok, kérem ezt javítani. A ö, görög kormány ebben nem ment vele, tehát Lambrinis. Köszönöm. I would like to make an observation that... Szeretnék egy megjegyzést tenni. Azt hiszem ezt kellene ezt bátorítani, mert olcsóbb lenne a dokumentum a kinyomtatása. Mr. Cash. Kesmen úr, hogyha az ön nevét is lerövidítenénk. Meg kell mondjam, hogy ö, egyesek no cashmanre rövidítették. Rendben, akkor következik a tanácsi, a 2000 tanácsi határozatra vonatkozó jelentéstervezetről szóló szavazás Izland és Norvégia között Buzotil úr az előadó, nincsenek módosítások, úgyhogy egyszer, egyszeri alkalommal szavazunk. Buzotil úr az ön jelentéséről szavazunk most éppen, úgyhogy kérem tanúsítson némi figyelmet. Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt akkor egyöntetően elfogadtuk. És az utolsó szavazás, jelentéstervezet, Az EK, valamint Svájc és Liechtenstein részvétele a Frontex tevékenységében. Kérdés, hogy a polgárok miért tartják ezt ennyire értetetlennek, ha ilyen hosszú ennek a címe. Kleisz úr az előadó nincs módosítás mellette kiszavaz. Ellene? Tartózkodás. Gyakolin úr ellene szavazott? Mellette szavazott, vagy ellene? Mellette. Rendben. Akkor ezt elfogadtuk. Egyöntetűen elfogadtuk. Köszönöm szépen az előadóknak. Ez lett volna a szavazás. És akkor a következő napi rendi pontunk a Schengeni vívmányok Schengen információs rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő alkalmazása. Kovagyó úr az előadónk, és hát talán Kovagyó úr majd a bevezetőt elmondja nekünk. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hat pontban foglalnám össze mondani valómat. Először is szeretnék emlékezetni a nyatét. A 2007-es EU csatlakozás óta Bulgária és Románia elkezdte az előkészítő munkát, hogy teljes mértékben bekapcsolódhassanak a Schengeni térségbe. Szeretnék emlékeztetni rá, kedves kollégák, hogy több ügyről is van szó, amelyet elemezni kell. Az adatvédelemről, a Schengen információs rendszer, határok, a felségvíz, felségterület és a vízum kérdés. Pozitív értékelés minden ügyben. Nagyon fontos feltétele annak, hogy a tanács olyan döntés haza, hogy a belső határt megnyitjuk ezen tagállamok felé. Az értékelési munka elkezdődött, azaz az adat védelem tavaly 20, április 23 27 között. Itt a cél az, hogy a Schengen információs rendszer értékelése történjék meg, itt pedig arról lesz szó, hogy hogyan lehet átadni az adatokat ezen országoknak. Szeretnék emlékeztetni rá, kedves kollégák, hogy van egy kérdés, ami függőben marad, a dokumentumok átadása. A dokumentumok bizalmasak, a román nagykövet tevékenységét köszönöm, fellépését köszönöm. Ezektől megvonták a bizalmas jelleget, és minden kolléga megkapta. Ellenben ugyanez a bizonsági probléma többi ügyben fel fog merülni. Ezért szeretném aláhúzni, mennyire fontos, hogy gyorsan a tanács és a parlament megegyezzék, és aláírja megegyezést azzal kapcsolatban, hogy ezen dokumentumok átadhatók. A parlament a bizalmas adatok ismeretében, mint ahogy ez többször is történt, még a tanácsolyát kaptunk, megfelelően jár el a másik irányban is elképzelhető a bizonyosság feloldása. Nos, ami Bulgáriát illeti problémákat fedeztünk fel, a személyes adatoknak a kezelése rendőrségkörökben. Itt a az adatvédelmi nemzeti bizottság hiányosságait tártunk fel. Bulgári, Bulgária követi a, az ajánlásokat, és a tanács április 26-án úgy gondolta, hogy minden problémát megoldottak. Ami Romániát illeti, egyes érzékeny pontokat sikerült feltárni. Két törvényel kapcsolatban, hogy a személyes adatokkal foglalkozik, illetve hogy a nemzeti adatvédelmi szagát hogyan működik. A 2010 februári jelentés pozitívumokat tartalmaz a román follow appal kapcsolatban. Románia ö, szerint képes arra, ez nem kérdőjeleződött meg, hogy az adatvédelem terén megfelelően járjon el. Ötödik és utolsó előtti pont. Úgy gondolom, hogy a parlament elfogadhatja ez a pozitív értékesülni Romániáról és Bulgáriáról született, de úgy gondolom, kellene kérni, hogy a parlament fél éven belül értesüljön a follow-upról Hatodik és utolsó pont, elnök asszony. A Schengeni értékelésről folyik a vita. Szeretnék emlékezhetni rá, hogy tavaly a októberben a parlament negatív véleményt mondott a bizottság két kezdeményezésével kapcsolatban, amelyek Schengennel kapcsolatosak a bizottságnak, tehát újabb kezdeményezést kell tennie, holnap találkozom a bizottsággal, és erről fogom informálni. És szeretnék emlékeztetni két pontra, amelyek szerintem létfontosságúak. Egyrészt az Európai Parlament elutasítja azt a gondolatot, hogy két különböző szabály legyen, attól függően, hogy Schengen tagok, vagy Schengen jelöltekről van szó, szóval ugyanolyan szabályok kellenek a ta Schengeni tagokra és ö, tagjelöltekre. Másrészt pedig európai értékelési rendszert szeretnénk, európai intézmények, a bizottság, a parlament részvételével, de nem szabad kizárni a tagállamok részvételét sem. Amikor Schengenről beszélünk, akkor arról van szó, hogy a kölcsönös bizalom meglegyen. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a belső határokat megszüntessük. Ez egy többlet érték, mely mindannyiunk számára fontos. Nos, ezek a megjegyzéseim. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Kolgyó úr. Még mielőtt megnyitnám a vitát, a tanácsot és a bizottságot szeretném felkérni arra, hogy röviden reagáljanak erre. A tanács részéről José Manuel Rodríguez kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kolgyó úr előadása, mint mindig, most is rendkívül helytálló volt, és azt hiszem, hogy egyértelműen felvázolt azt, hogy hol is tartunk. A tanács pusztán arra szeretne emlékeztetni, hogy mi a közös célkitűzésünk, a parlament és természetesen a tanács közös célkitűzése, ami a Schengeni térség Bulgáriára, és Romániára való bővítése 2011 márciusában. Éppen ezért hálásak vagyunk azoknak, akik részt vesznek ebben a folyamatban, a bolgár és a román hatóságoknak, az Európai Parlamentnek, valamint a LIBE szakbizottságnak, illetve mindazoknak, akik részt vesznek az értékelési folyamatban, azon erőfeszítésekért, amelyeket azért tesznek, hogy teljesüljenek a csatlakozási feltételek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tanács számára mennyire lényeges, hogy továbbra is a Libe szakbizottság támogatására szert tehessünk, így akkor a, remélhetőleg a júniusi plenáris ülésen sikerül elfogadni ezt az anyagot, és akkor így gyorsan haladhatunk tovább ebben a folyamatban. És így elérhetjük azt a célkitűzést is, amelyre törekszünk. Végezetül még egyszer szeretném megköszönni Kolgyó úr együttműködési készségét, mert mindig is segítségünkre sietett ebben, a, ebben az anyagban a tanács, és különösen a spanyol elnökség rendkívül hálás neki ezért. Köszönöm. Rendben, köszönöm Rodríguez úr. Akkor Monika Mózhamert kérném fel a bizottságtól, hogy kommentálja mindezt, ha itt van. Mózhamer úr asszony nincs itt, senki sincs itt a bizottság részéről, aki hozzá tudna ezt szólni. Hát ez érdekes. Akkor szeretném kérdezni a kollégákat, hogy hozzá kívánnak ehhez szólni. Nem. Akkor visszatérünk az előadóhoz. Enciu úr. președintă. Aș dori și eu să Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Koelyó úrnak, a jelentéstevőnek, mert ha jól értettem, akkor kedvező véleményt fogunk adni erre a határozat javaslatra. Nem szeretném elismételni, amit mondott. Csak azt szeretném mondani, hogy a 6-2-vel kapcsolatos késés nem probléma Románia és Bulgária számára, és be fog tudni lépni Schengenbe. A rendszer már működik, és új slottok lesznek, és ezek működőképesek lesznek. Azt hiszem, hogy minden kolléga, a Libe szakbizottság minden tagja támogatja Coelho úr jelentését, és kérjük a bizottságot, hogy minden szükséges információt, adatot bocsásson rendelkezésre, ami a Schengeni belépéshez szükséges. Ne felejtjük el, hogy minden akció, amelybe belekezdünk az Európai Parlament tagjaként, kihat az európai polgárra az a feladatunk, hogy a jogaikat, szabadságaikat biztosítsuk. A közlekedés szabadsága, mozgás szabadsága nehezen érhető el, de megvan, és ezt meg kell minden európai polgár számára védeni. Bölcsnek kell lenni, és megtalálni a legjobb utat arra, hogy kapják meg ezt a jogot a polgárok. Nem szabad akadály az intézmények között, a legyen a parlament, a tanács és a bizottság között. Fontos, hogy világos dátum legyen, hogy mikortól fogjuk a határozatot alkalmazni Romániára és Bulgáriára. Köszönöm. Thank you very much. Rendben, köszönöm szépen. Mielőtt ismét megadnám a szót az előadónak, itt azt olvasom a feljegyzésben, hogy június 2 déli 12 óra a módosítások benyújtásának határideje. Június 10-én tervezzük itt a szavazást, és a plenárison Strasbourgban az ezt követő héten kerül sor majd a szavazásra. Ez nagyon szoros időzítés, de minden bizonyal ennek is megvan a maga oka. In fact, it's a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban igaz, ez egy nagyon szoros beosztás. Ahhoz, hogy be tudjuk tartani az időt, azért alakít, alakult ez így. A parlament elvégezte a munkáját a lehető legjobb módon. Szeretnék köszönetet mondani az elnökség észrevészeteletekért, de szeretném azt kérni az elnökségtől, hogy segítsenek megoldani a problémát, hogy legyen a végleges dokumentum ez az adatvédelemmel kapcsolatban nincsenek komolyabb problémák, nem várhatóak komolyabb problémák, és könnyen elfogadásra került az, hogy a dokumentumot minősítsék át. Ezt szeretném elmondani a köszönetünket, kifejteni köszönetünket a román nagykövet úrnak, figyelembe véve Egyéb kérdéseket, mint a határőrizet, SZISZ és egyebek, valószínű, hogy ha problémák Bulgária és Románia vonatkozásban, akkor sokkal nehezebb lenne átminősíteni olyan dokumentumokat, ahol a határ őrizetben mutatkozó hiányosságokat mutatnak rá. Tehát ezért gyorsan el kell dönteni, hogy ezeket a dokumentumokat hogyan fogják átadni a parlamentnek, mert teljesen világos, hogy a parlament nem szavazhat olyan dokumentumokról, amelyet nem kapott meg, amit nem kapunk meg. Tehát szeretném megkérni a spanyol elnökséget, hogy segítsen megoldani ezt a problémát minél előbb. Köszönöm szépen. Thank you very much. I think that message... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez az üzenet elég egyértelmű volt. Később majd még megvitatjuk az EU intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférést. Azt hiszem, hogy nem ez az egyetlen példa arra, hogy nem kielégítő az átláthatóság, illetve hogy vonakodás tapasztalható a bizottság és a tanács részéről, főleg, hogy hozzáférés biztosítsanak a dokumentumokhoz. Ezzel pedig elérkeztünk a hetedik napi rendi ponthoz, itt ismét Koeljo úr az illetékes. A szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésen alapuló térség nagyméretű IT rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség a téma. A Lisszaboni szerződés hatába lépését követően a bizottság egy jogalkotási javaslatot terjesztett elő márciusban, ezt a Libe Bizottságban április 7-én ismertették. Ezt a rendes, az együttdöntési eljárás keretében fogjuk megvitatni, és először az előadót kérném fel, hogy ismertesse ezt az anyagot, majd a bizottságé lesz a szó, és utána megnyitjuk a vitát. Kolgyó úr. Thank you so much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Volt egy ülésünk az árnyék jelentéstevőkkel együtt, hogy eldöntsük, hogy mi a legjobb megoldás, hogy elkezdjük felvázolni a jelentést, és hogy sikeresek legyünk, és a lehető legnagyobb konszenzust érjünk el a Libe Bizottságon belül. Éppen ezért kértem, hogy jelentés nélkül is szülessenek meg a vélemények, és utána, tehát a tagok részéről történje meg a vélemények megosztása, megbeszélése, és utána készüljön az első jelentés tervezet, és próbáljuk meg így sikeresen elkészíteni, illetve lehetőleg jobb konszenzust elérni, ami elérhető. Először is a Lisszaboni szerződést megelőzően az Európai Bizottság két különböző kezdeményezést tett. A Lisszaboni szerződést követően az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a két kezdeményezés közül csak egyiket terjeszti be, és megkért kérte a Libe Bizottság a parlament jogi szolgálatát, hogy mondjon véleményt arról, hogy ez-e a legjobb módja annak, hogy ezzel a kezdeményezéssel foglalkozzunk. Miért tettük ezt? Azért, mert bizonyos problémák születnek ebből, nevezetesen arról, hogy a különböző tagállamok hogyan vesznek részt. Nem minden tagállamot érint azonos mértékben, ez az eszköz. és teljesen nyilvánvalónak tűnik, hogy a részvételi jogok nem lehetnek azonosak mindenki számára. Még nem kaptam meg a válaszát a jogi szolgálatnak, és ez az a probléma, amivel foglalkoznunk kell. Ezzel vajon a legjobb módja, hogy megoldjuk ezt, illetve hogy foglalkozunk ezzel a kezdeményezéssel. A második kérdés, az pedig az ügynökséggel kapcsolatos. Tudom, hogy vannak kollégák, akik bírálják egy újabb ügynökség létrehozásának ötletét. Én szeretnék emlékeztetni arra, hogy maga a parlament kérte az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre egy ügynökséget kifejezetten erre a célra. Tehát úgy gondolom, hogy ez a megfelelő módja ennek a kérdésnek a kezelésre, mert mi magunk a, a parlament kértük a bizottságot, és az a tanulmány, amit készítettek ezzel kapcsolatban, az is bebizonyította, hogy még költségvetési szempontból is ez a lehető legjobb megoldás. Vannak más megoldások is, a, voltak más megoldások is az asztalon, bizonyára emlékeznek. Ezek közül volt néhány, amit maga a parlament vetett el, például azt az elképzelést, hogy kormányközi szinten maradjon ez a kérdés, úgy, ahogy ez jelenleg van, vagy pedig, hogy egy már meglévő ügynökségnek, mint az Europol vagy a Frontex, adjuk oda ezt a feladatot is, és ruházzuk fel a megfelelő kapacitásokkal. Ez nem tűnik elfogadhatónak adatvédelmi szempontból. Ezért úgy gondoljuk, hogy egy ügynökség nem lehet egyben fogyasztója egy adott információnak és az üzemeltetésnek is a az ellátója a szabályok miatt ez így nem jó. Tehát a legjobb megoldás, hogyha egy új ügynökséget hozunk létre. De van ö, több probléma is, amivel azonban foglalkoznunk kell. Az első probléma az az a gondolat, hogy ennek az ügynökségnek megadjuk azt a jogot, hogy új rendszereket is kezeljen. Olyan rendszereket, mint például az európai PNR, vagy más egyéb rendszerek úgy gondolom, hogy nagyon világosan rá kell mutatni arra, hogy új rendszereket ez az ügynökség csak akkor kezelhet, hogyha az együttes döntés keretében ezt jogszabály teszi lehetővé semmilyen más intézmény, mint a, sem a tanácsnak, sem a bizottságnak nem lehet joga arra, hogy ennek az ügynökségnek a hatáskörét a parlament hozzájárlása nélkül bővítse. Van néhány terminológiai kérdés is, amelyek nem kellően meghatározottak, mint például az operatív üzemeltetés és egyebek e, megfelelően pontos fogalmazást kell kialakítanunk a jogszövegben azért, hogy ez egy teljesen világos és egyértelmű legyen. Tiszta, tisztázzon kell a feladatait és a céljait is az ügynökségnek, ami a a szabályokat illeti, fontos, hogy meghatározzuk a, azokat a szabályokat, ugye ilyen projekten keresztül például egy olyan projekt, mint a rendszert ne lehessen létrehozni az Európai Parlament hozzájárulása vagy ellenőrzése nélkül. Ami a struktúráját illeti az ügynökségnek, megint csak kell, hogy legyen egy adatvédelmi biztos, biztonsági felelős, elszámoló, számviteli tisztviselő, és az igazgató tanácsban és szavazózati joggal lévő személyek, tehát megint csak nem elfogadható az, hogyha egy tagállam nem vesz részt teljes mértékben a projekt valamennyi részében, és ugyanakkor megválasztható legyen elnökének vagy igazgatónak az ügynökségben. Tehát erre oda kell figyelnünk. Ez fontos, és az is fontos, hogy az Európai Parlament ebben kellően jelen legyen, részt vegyen. Meg kell erősítenünk az Európai Parlamentnek a szerepét, és folytatnunk kell, hogy ez az adatvédelmi szerep megerősödjön. És végezetül, tisztelt elnök asszony, van egy probléma, egy nagyon kényes kérdés azzal kapcsolatban, hogy hol legyen a székhelye ennek az ügynökségnek. A székhelyet illetően szeretném elmondani, hogy a parlament hajlandó a szerepét betölteni ezzel kapcsolatban. Azonban nem szeretnénk, hogyha mi további problémákat hoznánk létre. Tehát ha a tanács elfogadja az egy olyan megoldást, ami az Európai Parlamentnek elfogadható, akkor nem kívánunk ebből további problémákat okozni, ne legyen ö, probléma az, hogy a tanács milyen helyszínet választ. Ez szerintünk együttdöntési kérdés, benne kellene, hogy legyen a szövegben, de készen állunk arra, hogy megszavazzuk azt a helyszínt, amit a tanács választ ki, abban az esetben, ha ez az alapelveinknek megfelel. Alapelveket fogunk megfogalmazni, amiket véleményünk szerint be kell tartani, tehát például, hogyha egy a kompromisszum megfelel adatvédelmi biztonság, egyéb biztonsági szempontoknak, akkor ez rendben van. Ha minden elvünk megfelelően választják ki a helyszínt, akkor mm, bármi legyen is ez a helyszín, szerintem a parlamentnek el kell fogadnia a tanács döntését. Tehát ahhoz, hogy befejezzem tisztelt elnök asszony, Szeretném megkérni kollégáimat, hogy mondják el véleményüket arról, hogy mi az, ami hiányzik véleményük szerint a bizottsági kezdeményezésből, azért, hogy segítsenek felvázolni a jelentés tervezetet, és meg tudjuk adni a kollégáknak az első változatát, mielőbb ennek az anyagnak. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Először is megkérném a bizottságot és talán a tanácsot, ha nem tudom, tanácsról van-e itt egyáltalán valaki, hogy hozzászóljanak ehhez a témához. Klein asszony az Európai Bizottságtól. You have the floor. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. A bizottság részéről először is szeretnénk köszönetet mondani jelentéstevőnek a nagyon konstruktív megközelítésért. Mi is úgy gondoljuk, hogy az eszmecsere, amire sor került a különböző szakbizottságokban, nagyon hasznos volt, és jelzi a parlament álláspontját. Úgy szintén a úgy mondjuk, hogy Marinescu úr Kokobubeli javaslatai nagyon konstruktívak, és ezek többségét be lehet a tervezett rendeletbe venni. Ami pedig a részleteket illeti, amelyeket Koei úr az imént mutatott be, a bizottság szeretne rámutatni, hogy sok aggály, amelyel, amelyet felvetett, ezekkel már foglalkozott a tanács a tárgyalások során. Most pedig várjuk a raportőr jelentés tervezetét. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. A tanács nevében kérje valaki a szót, nem? De, tessék, elnézést, nem tudom a nevét. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre de la presidencia. Köszönöm szépen a ö, tanács spanyol elnöksége nevében. Néhány adatot tudok adni arról, hogy a munkacsapatban hogyan folyt a munka. Ma délelőtt volt az utolsó ülés spanyol elnökség alatt a Schengeni vívmányok munkacsoportban, amely illetékes a kérdésben. Annyit mondhatok el, hogy a jelentés, az Európai Parlament jelentésének elkészültéig a tanácsi munkacsoport egyes bonyolult szövegekben meg tudott egyezni elvben ez ugyanabba az irányba mutat, mint amit Coelho úr mondott. Természetesen a tanács azt szeretné, hogy az ügynökség hatékony legyen. Ez része a 2006-os intézmény közi nyilatkozatnak. A hatékonyság fontos szempont. Úgy gondoljuk, hogy az ügynökség konkrét feltételeknek kell megfeleljen. Szerintünk nem lesz komoly probléma, és a ö, tanácsnak az a célja, hogy megegyezésre ö, jusson ezzel ö, a javaslattal kapcsolatban első olvasatban. Ami pedig a székhely kiválasztását illeti. Egyelőre két jelentkező van, Franciaország, Strasbourg, ahol már a technikai felszereltség létezik, és a második jelentkezés Tallinn. A tanács még nem döntött a székhelyről addig, amíg a szöveg nem jutott, nem jut végső formába kapcsolatban maradunk Coelho úrral. Azt hiszem, hogy újra néhány napon felveszünk a kapcsolatot. A cél továbbra is közös, megpróbáljuk elérni, és szeretné, eh, hogyha nem lenne nagy nehézség. Eh, Coelho úr eh, beszélt a szavazati jog kérdéséről. Nos, tudjuk, hogy ez változó geometriájú helyzet, és ez egyes kérdések tárgyalását nehezíti. Némely tagállam ugyanis nem vesz részt ebben a projektben. I have... Köszönöm szépen. Hárman kérik a szót. Nem tudom, hogy van-e más is, aki szeretne még feliratkozni a listára, akkor Guillaume asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen azzal szeretném kezdeni, hogy köszöntet mondjak Carlos Coelho-nak, aki valóban egy ideje már összehívott minket árnyék jelentéstevői ülésre, és egy elég széles körű panel vitatta meg a kérdéseket. Ugyanakkor mégis azt kéri most tőlünk, hogy prioritásokat fogalmazzunk meg, ezt én nagyon szívesen meg is teszem a frakcióm nevében. Öt pontot említenék. Először is, hogy hozzájárulásunkat adjuk ehhez az operatív ügynökséghez, oly módon, hogy természetesen elkerülhessük, hogy a szóban forgó rendszereket delegálják, vagy magánvállalatoknak adják ki kezelésre, ami önmagában biztonsági problémákat vetne fel. Aztán második dolog, csak egy, mert Coelho kollega nagyon részletesen kifejtette, ez is egy olyan kérdés, amivel nagyon, amire nagyon odafigyelünk, ez pedig, hogy egy adat ellenőr is legyen ebben az ügynökségnél jelen. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. A harmadik dolog, amit röviden szerettem érinteni, az pedig a tevékenységi kör és a felelősségi kör ennek az ügynökségnek. Egy, hogy világos legyen, minden áron el kell kerülni azt, hogy más célokra is felhasználják, mint amire szolgál, és kizárólag a meghatározott technikai funkciókra korlátozza a tevékenységét. Negyedik pont, ezt is említette már a Coelho kollega is, és az Árnyék Jelentős Tevői Ülésen is beszéltünk róla. Ennek az ügynökségnek bármiféle mandátum bővítése kizárólag úgy történhet, hogyha az Európai Parlamentet is megkérdezik, tehát a képviselőket, és csak abban az esetben támogatható, hogyha nagyon határozott jogeszközre támaszkodik. És végezetül francia lévén, bár egyetértek Coelho kollégának a véleményével, mégis úgy gondolom, hogy természetesen a választás mindig egy kicsit bonyolult, hogyha valaminek előnyt kell adni, akkor azt kell néznünk, hogy a rendszerek hogy hozhatok létre legészszerűbben, és ugyanakkor hogyan biztosítható leginkább a biztonság azon elvek mentén, ami már megemlítésre kerültek. Az egy más kérdés, hogy ez decentralizált is lehet. és majd hozzá így fogunk járulni, amint eljön az ideje ennek a kialakításhoz. Álvaro úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Abban az örömben van részem, hogy a költségvetési és a Libeszakbizottság részéről is nyomon követem ezt a jelentést. Általában kitűnően sikerült együttműködnöm Kolgyó úrral, mindig nagyon örvendetes volt az együttműködés. Megemlítette a kérdéseket, kérdés, hogy milyen rövid idő alatt ezeket tisztázni tudjuk-e. Különböző rendszereket ugye egy kalap alá kellene venni, a Schengeni, a vízum, információs rendszer, illetve a Eurodac esetében ez a helyzet, illetve a Schengeni információs rendszert a SIS-2-vé kell továbbfejleszteni. Felmerül persze a kérdés, és erről beszélnünk kell, hogy először is megvárjuk-e, míg a második generációs Schengeni rendszer működésbe lépe, és ezt követően vesszük elő, vagy mi építjük-e ezt a Schengeni rendszert fel egy ügynökséggel párhuzamosan. Ezek tehát olyan kérdések, amelyeket meg kellene beszélnünk, hogy időben vajon ez hogyan kivitelezhető. Egyidejűleg felmerül még egy kérdés, hozzáférés, illetve jogok, az adatbázishoz való hozzáférés, illetve az ezzel kapcsolatos jogok. A jurodak esetében felmerül, hogy a jurodák, a Euro, az Europol a jurodák adatokhoz hozzáférhete. Ez eddig nem volt így, de ügyelnünk kell mindenre. Az Európai Parlament azt kérte, hogy központilag irányítsák ezt az adatbázist, amire azonban ügyelni kell, hogy ne kapcsoljuk össze, ugye léteznek kereszt hivatkozások, éppen ezért az a véleményem, támogatom Coelho kollégát, ami a további adatbázisok ide kapcsolását illeti. A bizottsági javaslatban az szerepel, hogy a bel- és igazságügy is ide kapcsolható, de ez nem elég pontos. Meg kell néznünk, hogy a jogalkotási kezdeményezések ezek a mi kezünkben legyenek, hogyha tényleg bővíteni szeretnénk ezt a rendszert. Amit szintén fontosnak tartok, és talán a bizottság vagy a tanács ezt megválaszolhatná, hogy beszéltek ilyesmiről. Itt gyakorlatilag az egyik legkényesebb központot hozzuk létre az adatok szempontjából az Európai Unióban, az adatok és az információ szempontjából, főleg ami az adatbiztonságot illeti. Nem tudom, hogy mennyiben lehetséges, hogy egy ügynökség akár felügyelje a másikat, de hogyha az ENISA mandátumának újjá alakításáról beszélünk, ezt ugye nem csak értékelni kellene, hanem operatívan működésbe is léphetne, ez, ezt az IT ügynökséget az ENISA vajon ellenőrizhetné, felügyelhetné-e? mert máskülönben minek hozunk egyáltalán létre ilyen ügynökségeket, mint az ENISA. Ami pedig a költségeket illeti, először is a tartalékot kellene kilátásba helyezni, hiszen itt 120 millió euróról van szó három évre. 120 millió euró, ez a bizottsági javaslatra épül, de ehhez még egy accounting officer, illetve egy adatvédelmi biztos is hozzájön, akkor megváltozhat persze az ügynökség struktúrája a költségek szempontjából. Tehát észszerűnek tartanánk, hogy először is csak indoklással lehessen hozzáférni a költségekhez, és meg kell nézni, hogy a költségek szempontjából a struktúra hogyan alakul egyáltalán. Ezt majd a jelentés végén tudjuk megállapítani, hogyha a feladatokat és a személyzeti kérdéseket is tisztán látjuk. Ami a helyszínt illeti, a központot, Kogyóra egyetértek abban, hogy ezt messze menőleg a tanácsnak kellene eldöntenie. Strasbourgban ugye van egy üres épület, hogyha ott szeretnénk megtartani. Havonta egyszer ugye foglalt az épület, de azért általában üres az épület, hogyha oda szeretnénk helyezni. És abban is biztos vagyok, hogy az észt kollégák is időközben az adatbiztonság területén kitűnő tapasztalatokat szerepeltek, miután 2006-ban súlyos IT támadásnak lettek kitéve. Tehát gyakorlatilag mindkét helyszín nagyon észszerű megoldás, de azt hiszem, hogy nem a parlament fogja eldönteni, hogy hova kell az ügynökség. My list is Mrs. Köszönöm szépen, Álvaro úr. Következő Ernst asszony, majd pedig Albrecht úr következik. Esetleg még valaki kíván-e? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Hát kicsit megkönnyebbültem azzal kapcsolatban, amit Koeljó úr mondott egy ilyen nehéz problematikában. Elég sok aspektusban és kérdésben egyetértek vele, ez engem is meglep, másfél azonban örülök ennek. Szeretnék néhány olyan dologra kitérni, ami számomra aggályos, és ami feltételezem, hogy önöknek is aggályos. Az egyik kérdésben nem osztozunk, azt hiszem nem értünk egyet feltétlenül, hogy az IT rendszer irányítása hogyan alakuljon. Illetve az ügynökséggel kapcsolatos döntés nagyjából magától értetődő volt, én azonban más módozatokat is megvitattam volna, hiszen figyelembe kell vegyünk egy valamit. Itt adatokat gyűjtenek össze, amire korábban így nem volt példa a történelem során, több millió adatot gyűjtenek majd itt össze, és ez lehet, hogy hatékonynak tűnik, hatékonynak hangzik, de azért veszélyeket is hordoz magában. Felmerült tehát a kérdés, hogy hogyan lehet teljességgel biztosítani azt, hogy az adatcsere nem lesz hiányos, és az adatok kezelése megfelelő lesz. Erre vonatkozóan egy érdemi válasz eddig még hiányzik, legalábbis nekem vannak fenntartásaim. Az sem kielégítő, hogy az adatvédelmi biztosnak, az Európai Adatvédelmi Biztosnak vannak ellenőrzési jogkörei. Korábban is elhangzott már, technikailag lehetséges ez az adatcsere, hiszen a tilalmakat gyorsan fel lehet oldani, meg kell nézzük tehát, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudjuk kivitelezni. Másodszorban az ügynökség egy önálló jogalany, ez logikusnak tűnik, ugyanakkor némi ellenőrzés lehetőségeket is szükségessé tesz kívülről. Én azt kérdezem, hogy az Európai Parlament ezzel a jelentéssel elégedetnek mondhatja magát, vagy esetleg többet várhatna el, hogy például a, az igazgató esetében mi a helyzet. Fontosnak tartom tehát, hogy az Európai Parlament szerepet kapjon. Ami azonban a legfontosabb az az, hogy az ügynökség feladatait még egyszer pontosan meg kell határozni. A SIS-2 rendszer, illetve az Eurodac elhatárolása, ez fontos, nem szabad, hogy ezek a feladatok keveredjenek. És a harmadik probléma, minden bizonyal emlékeznek a SIS-2-vel kapcsolatos vitára. Alapvetően mondhatnám, hogy különbözőek itt a vélemények, nagyon is megoszlanak, és hogyha például hazámra gondolok, akkor a cis ott némileg leírták, alternatívákról folyik a vita. Tehát magától értetődőnek tekintjük azt, hogy a SZIS-2 egyszer majd itt lesz, ez már egy bátor feltételezés, de azt hiszem, hogy nem tekintetjük ezt magától értetődőnek. Álvaro úr is ezzel kapcsolatban, amit mondott, azzal egyet tudok érteni. A negyedik megjegyzésem. Egyéb IT rendszereket minden további nélkül nem lehet ide kapcsolni. Minden pontot külön meg kell vitatni. Nem szeretnék eh, ebben a tekintetben minden további nélkül nem szeretném ezt mindentől végig lehetővé tenni, hiszen ami itt szerepel így ebben a formában, azt hiszem, hogy nem megvalósítható. Ami a székhelyet illeti, ez még komoly vitákat fog minden bizonyal kiváltani, ezt a vitát még nem sikerült lezárni, hiszen itt különböző érdekek ütköznek. Nem tudom, hogy akár egy helyen, egy konkrét székhelyet kell -e meghatározni, vagy más megoldásokat is érdemes -e megfontolni. A megfogalmazás itt nagyon optimista, de azért én problémákat látok ezzel kapcsolatban. Ha megnézzük a felépítést, akkor megállapíthatjuk, hogy a végrehajtó igazgató tulajdonképpen mindennek az agya, és hogyha ez tényleg így van, akkor azt hiszem, hogy nem nevezhetjük így, illetve nem nevezhetjük ki így ebben a formában, ahogyan a rendeletjavaslatban ez szerepel. Szerintem ez problémás, ennek az részleteit meg kell vitatni, hiszen ez egy nagyon lényeges poszt. A jog orvoslatot, jogorvoslat kérdéssel kapcsolatban egyáltalán, ha valaki érintett, milyen jogorvoslati lehetőségeket kaphat. Erre vonatkozóan nem találtam itt választ, és ami a költségeket illeti, erről már hallhattunk, és még ami az Európai Parlament szerepét illeti. Ha létrejön egy ilyen rendszer, egy ilyen adat mennyiséggel, ahol ilyen sok adat és információ koncentrálódik, akkor úgy gondolom, hogy az Európai Parlament szerepét egyértelműen bővíteni kell, az ellenőrzési jogkört. Ez itt nem kielégítő. Néhány jelentéssel, amelyet évente megkapunk, ez azt hiszem, hogy semmiképpen sem kielégítő, úgyhogy ezen még van mit javítani. Thank you, Mrs. El- Köszönöm szépen. Albrecht úr az utolsó hozzászóló listámom. Röviden szeretnék fogam, röviden szeretnék ehhez szólni, mert ezt már többször megvitattuk. Az eddigi hozzászólásokat nagyon helytállónak tartom, Szerettem volna még valamire kitérni, amit már érintettek, de ami számomra nagyon lényeges. Nevezetesen, hogy a különböző adatok összekapcsolása, adathálózatok, adatbázisok összekapcsolása ebben a rendeletben egyértelműen kell, hogy szerepeljen. Ezt nem szabad később az ügynökségnek kidolgoznia, hanem fontosnak tartom, hogy a parlament egyértelműen lássa a helyzetet kezdettől fogva, hiszen az összegyűjtött adatok összekapcsolása mindenképpen döntő fontosságú kell, hogy legyen, és a parlamentnek ezt felügyelnie kell. Hiszen nem véletlenül, hogy nem véletlen, hogy létezik ez az elv. Minél nagyobbak az adatbázisok, és minél terjedelmesebbek az egymással összekapcsolandó információk, annál nagyobb a kockázat, hogy jogtalan felhasználásra is sor kerül. Szerintem ez mérvadó kell, hogy legyen, amikor ezzel az IT ügynökséggel kapcsolatos véleményünket kidolgozzuk. Ha egyáltalán létezzék ez, akkor mindenképpen külön, külön meg kell határozni a jogköröket, és minden további a parlamentben kell dönteni. Köszönöm szépen Albertnak az is, hogy röviden szólt. A raportőr kére szót a zárásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a támogató szavakért. Ezen a héten meg fogom írni a jelentést, hogy az első tervezet meglegyen, amelyen együtt tudunk dolgozni. Hadd húzzam a következőt egy ügynökséget fogunk felállítani abból a célból, hogy az adatbázist kezelje. Nem azért, hogy döntsön, hogy az adatbázist hogyan fogják, hogyan fognak hozzáférni az adatbázishoz. Azaz, hogyha a szabályokat meg akarjuk változtatni a hozzáféréssel kapcsolatban, akkor meg kell változtatni a jogi keretet, minden adatbázisnak. Például, hogyha azt akarjuk, hogy az eurodákhoz többen hozzáférjenek, több felhasználó, akkor ezt nem az ügynökség szintjén, hanem a jogi keretek szintjén kell megoldani. Azon eszköznél, például az eurodaknál az az ünnepség, amit létrehozunk, nem fér hozzá az adatokhoz. Ők adnak egy biztonsági hálót, gyors hozzáférés, megbízható hálózatot, jó adatvédelmi keretet, de ők nem férnek hozzá az adatokhoz. A mi érdetünk a, az adatvédelem érdeke, hogy előválasszuk a feladatokat. Más az ügynökség, és más a, az adatbázis kezel, más adatbázishez való hozzáférős. Nos, Elnök asszony, ezen a héten megírom az első tervezetet, és remélem, hogy a kollégák fognak tudni ezen dolgozni, és segíteni, javítani javaslataikkal. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Koai úr. Így a nyolcas ponthoz jutunk a napi renden. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumhoz való nyilvános hozzáférés. És itt Kesmen urat, a jelentéstevőnket fogjuk hallani. Ez a jelentés tervezett a LIBE és az AFKO közös műve az 50-es bekezdés alapján. Jezeneki úr az AFKO szakbizottságban a reportőr a ma bemutatott jelentés a 2008-as tanácsi javaslat alapján született a nyilvános hozzáférésről. A Lisszaboni szerződés értelmében kell eljárni, de a 2008-as javasl, eredeti javaslat maradt az új jogi keret ellenére miután a Lisszaboni szerződés életbe eh, lép, az összes ügynökség ugyanolyan átláthatóság és bizalmassági eh, elveknek kell eh, a eleget tegyen. Ez az 1049-es jogszabály. a javaslataikat minden intézmény megteti. Kérem a raportört, köszönöm urat, hogy világítson bele a, a témába. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy meghallgat ez a különböző ügynökségekkel lesz holnap délután Köszönöm a titkárságnak, hogy ilyen kemény munkát végez, hogy ez megvalósuljon, és hogy az Alkotmányos Ügyek Szakbizottságával összehoz bennünket. Ez az ügy most már egy ideje függőben van. Az új mandátum kezdete óta több megbeszélésem volt a shadow Rapporteur társaimmal, árnyék vett társaimmal. Ez vita anyag, a cél vita megindítása. Azt hiszem, hogy a legtöbb módosító nyilvánvaló, hadd utaljak a világoság kedvéért arra, hogy a 9-es cikknek a kihúzása az érzékeny dokumentumokra utal. Ez a 99-es dokumentum alapján történt most, azt hiszem, hogy már négy másik kategória van az érzékeny, nem létezik. A hozzáférés a dokumentumon, dokumentumokhoz az intézmények között koherens kell legyen. Elképzelhető, hogy nem ebben a rendeletben fogjuk ezt szabályozni néhány bölcs tanács hatására. A minősítés minden esetre most jó modellnek tűnik a tanácsnál a három intézmény ügynökségek ezt követhetik. Az a megközelítésünk együtt a jogi szolgálattal, hogy a Lisszaboni szerződésnek feleljünk meg, amely az Európai Unió működéséről szól illetve a jog gyakorlatot vegyük figyelembe, ami az EU bíróságon kialakult. Új, az új rendelet legyen világos jogi keret a dokumentumok kezelésében, amikor minősíteni kell a dokumentumokat az EU érdekében fölösleges elmondani, hogy amikor minősítünk egy dokumentumot, akkor ez korlátozást jelent a polgár alapvető jogaiban, amelyről az alapjogokártnak 52. cikkely szól. Remélhetőleg ezzel a holnapi vita során foglalkozunk, amikor a különböző felszólalások várhatók. Jeténe Márki asszony csatlakozik hozzánk holnap délelőtt az ombudsmani hivataltól. Hustings úr, valamint a terrorizmus elleni küzdelem koordinátora az Európai Központi Bank képviselője, valamint a Német Szövetségi Adatvédelmi Hivatal képviselője, Sár úr is jelen lesz. Az Európól és mások is képviseltetik magukat. Nagyon nagy várakozással nézek a holnapi nap elé. Köszönöm szépen az árnyéki jelentéstevőknek az elkötelezettségét. Néha különböző politikai, kulturális megközelítés volt a dokumentumok nyilvános hozzáférésvel kapcsolatban. Valószínűleg nem nagyon kívánja a tanács ezt a ö, dokumentumot, nem nagyon kívánt a legutóbbi mandátum során. Nem tudom, hogy ez változik-e. Nem, szabad, nem tudom, hogy szabad-e provokálnom az új brit konzervatív liberális kormány a, nem tudom mekkora fontosságot tulajdonképpen az új miniszterelnök, nem az enyém, de az új miniszterelnök, Cameron úr, azt mondta, hogy a konzervatív liberális koalíció nagyobb ö, kíván a dokumentumhoz, nagyobb szabadságot, nagyobb átlathatóságot. Egyszerűen nagyon kíváncsian várom, hogy a nyilatkozat után mi következik, jó barátom Mézen a bizottságtól. Itt van, mint látom, ezen a ügyön már régóta együtt dolgozunk. Azt hiszem, hogy a bizottság is úgy látja, hogy ez a mi határainkon túl megy. Ez egy átdolgozásnak indult. Az előző szakbizottsági elnök a tanácsot értesítette, hogy nem az intézmény közzi megállapodás keretében fogunk eljárni, mert más elveket követünk. A parlament előző elnöke ö, ö, szavazást ö, kért, de ö, nem volt ö, meg ez az első olvasat után. Nos, így állt ez össze úgy gondoltuk, hogy az átdolgozás nem volt, nem megfelelő eljárás. Végül pedig azt hiszem minden képviselőt kell arról, arra figyelmeztessek, hogy érzékeny a javaslatom. A sadokkal egyetértettünk abban, hogy az adatbázisokhoz való hozzáférés felhasználható ö, külső érdekek érdekében, hogy hozzáférjenek olyan információhoz, ami az intézményeken belül található, például az, az Európai Parlament tagjaival kapcsolatban. A személyes ügyeket természeteseken az adatvédelmi irány elv szabályozza. De ami a munkatársakat, kiadásokat illeti, nos, ezzel kapcsolatban el kell mondjam, hogy ez felhasználható a jelen javaslatom értemben. Nem szeretném, hogyha ö, valaki a végén azt mondaná, hogy én nem tudtam. Nem. Tudnunk kell, hogy ö, mik a ö, betervezett és nem tervezett célok. Mindenesetre meggyőződésem, hogy minél nyitottabb az Európai Parlament, a polgárokkal való kapcsolatban, és a polgárok képviselőivel való kapcsolatban, az ONG, az NGO-kkal, az újságokkal, minél nyitottabbak vagyunk, annál kevésbé lehetséges a rágalmazás, a dezinformáció. Nos, ezek a fő pontok, amelyeket szeretem volna érinteni. Várom megjegyzéseiket, szívesen tanulok belőlük, és célom még sokkal jobb tervezett előállítása, mint a jelenlegi. Remélem, hogy az összes árnyék jelentése volt lesz és ma délután jó lesz hallani, hogy más ügynökségek, ö, intézmények képviselői hogyan látják, hogyan érinti, érinti ez őket, mert ö, hézag van jelenleg. jelenleg. Én tudom, hogy a jogi szolgálatunk nem ugyanígy látja. Köszönöm szépen, elnök asszony. You, Mr. Cashman. Köszönöm szépen, Cashman úr. Úgy gondolom, hogy támogatom az észrevételeit, különösen a levelet, az Európa hogy az európai parlamentekkel nincsen szüksége ö, ö, példákra, hogyha az átláthatóságról van szó. A másik dolog pedig, hogy nincs meg igazán az intézményeknél az átláthatóság kultúrája. Saját magam is azt látom, hogy a tanács nagyon nem szeret betekintést adni a ö, saját ügyeibe, illetve az ott folyó ö, tárgyalásokba tehát a külső kapcsolatok a, képezik a, ezt a kifogást, ami alapján titkosan tartanak dokumentumokat. De remélem, hogy ez a rendelet az információszabadság törvénynek megfelelő lesz, mint ahogy amilyen van az amerikaiaknak, annak megfelelője lesz ez. Más kére valaki szót? Cashman úr. Egy nagyon érdekes felvetést tett, szeretném pontosítani, mielőtt elkezdenénk a vitát. Az Egyesült Államok információs szabadsági törvényére való hivatkozás, bizonyára emlékszünk, volt egy videokonferencia, ahol a Capitol Hill kapitóliumból közvetítettünk, és elmondták, hogy ha elérjük azt, amit itt van leírva, akkor tulajdonképpen még jobbak leszünk, mint az Amerikai Egyesült Államok információs törvénye. De sok tekintetben vezetők vagyunk az Atlanti-óceának ezen az oldalán, legalábbis a föld félteke ezen oldalán. Elnök, az csak jó, hogyha abban versenyzünk, hogy ki a legjobb. De úr következik. Köszönöm szépen. Rendkívül nehéz rendkívül nehéz jobbat mondani, mint amit Cashman kollega mondott. Egy kitűnő alap ennek a jelentéstervezethez ez több, mint egy vita alap. Egyébként Michael elmondta még az árnyékjelentés tevő külésén, ami sajnos én nem tudtam ott lenni, de a munkatársaim elmondták, hogy valójában az Európai Parlament titkárságának munkatársai felhívták a figyelmünket az óvatosságra, hogy ez mit is jelenthet a parlament számára. Egyetértek önnel, elnök asszony, és itt nem csak a kultúránkról van szó, pénzügyi adatok kerülnek ki. Örülnünk kellene, eh, két kézzel kellene tapsolnunk, a nép képviselői vagyunk, és nincsenek rejteni valóink, amikor a parlament eh, pénzügyeiről van szó. De egy másik dolog, ami ugyancsak benne van a 32-es módosító indítványban, a dokumentumok definíciójával kapcsolatban fontos lenne megnézni azok az adatok, amik például az orvosi adatok, amik a személyzet, személyi állományra vonatkoznak. Ezek az orvosi adatok mindig problémásak, hogy esetleg kikerül harmadik felekhez, és így tovább. Ezek talán kivételek, amiket átvehetnénk, mert ez már a magánélet szférájába tartozik Természetesen, hogyha egy ennyire széles körű megközelítést alkalmazunk, akkor a kivételeket nagyon pontosan kell megfigye- megfogalmazni. A 19-es módosítóban, ami a lobbistáknak a lobbistáknak a regisztrálását illeti. Ezt nem feltétlenül szükséges megemlíteni, de sajnos nagyon kicsi az előrelépés a kötelező regisztrálás tekintetében de meg kell mondani, hogy itt egy kötelező nyilvántartásról van szó. Ez eléggé általános megfogalmazás, nem eléggé pontos. A 22-es módosítóban azzal kapcsolatban, hogy egy dokumentum időlegesen nem hozzáférhető, ez nem világos, mert nem nincs meg ennek az indoka fontos lenne elmagyarázni, hogy nem lehet egyszerűen el megtagadni a dokumentumhoz való hozzáférést indoklás nélkül, tehát mindenképpen meg kell indokolni. 33-as módosító a bizottság, amit a parlament hozna létre azért, hogy egy titkos információt, megvizs- minősített információt megvizsgáljon. Én szeretnék garanciát kapni arra, hogy valamennyi frakció megfelelően képviselve lesz ebben a bizottságban, mert itt is mindig vannak különböző szabályok, de mégiscsak olyan kérdésekről van szó, ami valamennyiünket érint, és amikről döntenünk kell. Tehát fontos lenne, hogy valamennyi frakció képviseletet, képviselve legyen. 56-os módosító, a költségek kérdése, és a képzések, képzési költségek, aki kéri ezt, vagy például egy dokumentumnak a megkeresésével kapcsolatos költségek. Tehát mondjuk fontos, hogy egy tisztviselő feltételezhetően tudja, hogy hogyan kell ezt, de az, hogy ennek a költségét ráhárítsuk arra, aki kéri az információt, azért ez már egy kicsit túlzásnak tűnik. Miért nem számoljuk akkor már fel mindjárt a papírköltséget is, de egyébként teljesen egyetértek, és köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, más nem kért szót, akkor kérem, hogy a következő hozzászóló röviden próbáljon meg hozzászólni, Szomaszor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, ami a jelentés közelmúltbeli alakulását illeti, az árnyékrendéstevőkkel találkoztam a közelmúltban, azt kértük, hogy halasszuk el a megvitatást egészen addig, amíg a különböző nyelvi változatok rendelkezésre állnak, hiszen az is a jogunk, hogy anyanyelvünkön folytassuk itt a munkát. Ami a német fordítást illeti, ez pénteken déli 12 órakor készült el, a többi pedig, a többi fordítás pedig este 7-kor aki így egy hétfő délutáni vitára az anyanyelvén felkíván készülni, hát nem tudom, hogy ezt hogyan oldja meg. Azt hiszem, hogy sokat várunk el azért itt a képviselőktől. Idestova 11 éve vagyok parlamenti képviselő. Sajnos nagyon gyakran kényszerülünk arra, hogy anyanyelvünkön folytassuk a vitát. Én képes vagyok ugyan angolul folytatni egy vitát, de nem szeretnék, mert itt rendkívül kényes kérdésekről van szó, ezért azt szeretném, hogy az anyanyelvünkön folytathassuk a munkát, és ragaszkodom ehhez, és a közeljövőben ezt fogom tenni itt ebben a szakbizottságban. Ami ezt a tervezetet illeti, az általános probléma az még nem oldódott meg eddig, és ezt az előadó is tudja. Szerintem nem sikerült kellőképpen tisztázni még a lényegi kérdéseket, így például a jelentésből nem derül ki számomra pontosan, hogy mit is jelent a dokumentum. A dokumentum meghatározása egyértelmű kell, hogy legyen. Hol hozzuk meg a határvonalat egy dokumentum, illetve egy információ között? Van-e különbség a dokumentumokhoz biztosított hozzáférés, illetve az információhoz való hozzáférés között? Hiszen itt két különböző dologról van szó. Aztán egyértelműen különbséget kell tenni a bizalmas dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés, valamint az intézményközi eh, megállapodás eh, között, amely szintén a bizalmas dokumentumokhoz biztosít hozzáférést. Némileg az a benyomásom, hogy az előadó arra törekszik, hogy összességében véve az intézményközi megállapodásokhoz szeretne hozzáférést eh, nyerni, és ezen jelentés által ezt némileg módosítani, de azt hiszem, hogy ez nem lehet a feladatunk, hiszen itt a nyilvánosság számára kívánjuk a hozzáférés biztosítani. Továbbá szerintem azt is pontosítani kellene, hogy az Európai Parlament szerepe itt intézmény, vagy pedig jogalkotó. Hogyan jelenik meg itt az Európai Parlament? Hiszen egyfelől intézmény, másfelől pedig jogalkotó, ez azonban különböző dokumentumokhoz való hozzáférést tesz szükségessé. És éppen ezért számomra a különbségtétel nem egyértelmű. A parlamenti képviselők számára a dokumentumokhoz való hozzáférés az asszisztensek, illetve a nyilvánosság számára a hozzáférés a dokumentumokhoz, nos ez sem egyértelmű számomra. Azok után, amit eddig a kollégáktól hallottam, azt kell mondjam, hogy még kevésbé értem az egészet. Egyfelől ugye azt mondjuk, hogy a képviselők személyes információit, adatait nem kell nyilvánosságra hozni, hiszen itt érvényesülnie kell az adatvédelemnek is. Másfelől azonban az előadó azt mondja, hogy ez így rendben is van, de amennyiben az asszisztenseket érinti, érinti az egész, akkor nyilvánosságra kell hozni az adatokat. Kérdezem, hogy az asszisztenseinkre talán nem vonatkozik az adatvédelem? Mert Németországban van például ez úgynevezett adótitok, és nem szabad nyilvánosságra hozni azt sem, hogy melyek az ember orvosi, egészségügyi adatai. Az alkalmazottak esetében sem. Úgyhogy ez a különbségtétel itt számomra nem pontos. Aztán mire gondolunk a nyomós nyilvános közérdeknél, amikor dokumentumok hozzáféréséről van szó. Ki az, aki meghatározza, hogy a közérdek ezt indokolja-e? Szerintem ezt is pontosítani kellene, hogy mikor érvényesül egy ilyen lényegi közérdek. Nem szabad, hogy ezt személyesen mindenki személyesen értelmezze. Tehát ezekre a kérdésekre oda kell figyelni, hogy aztán mindenki tudhassa pontosan, hogy ki férhet hozzá milyen fajta dokumentumokhoz. És még valami. Az ombudsman bevonása a döntéshozatalba arról, hogy dokumentumokat hozzáférhetőnek minősítünk, vagy sem. Ezzel kapcsolatban attól tartok, hogy ez túllépi az ombudsman hatáskörét, hiszen ezzel a szerepkörrel eddig nem rendelkezett, adott esetben akkor a mandátumát is módosítanunk kell. Kérdés persze, hogy ezt mikor szeretnénk megtenni, és hogy egyáltalán egy adott személyen múljon-e egy ilyen döntés meghozatala. És úgy gondolom, hogy ezen rendelet tartalma az kell, hogy legyen, hogy az Európai Unió polgárait olyan helyzetbe hozzuk, hogy a különböző intézmények döntéshozatali folyamatairól információval rendelkezzenek, hiszen azt akarjuk, hogy az intézmények átláthatóak legyenek, és nem szeretnénk kizárni a polgárokat, nem szeretnénk a fejük fölött döntéseket meghozni. De ezzel a rendelettel, legalábbis a jelenlegi tervezettel pontosan ennek az ellenkezőjét érjük el ugyanis mindez azt eredményezné, hogy a polgárokat elárasztanánk egy óriási információ mennyiséggel, amelyek esetében a legtöbb információ lényegtelen, hiszen folyó folyamatban levő dokumentumokat hozunk az ismeretére, és a polgár így nem tudja eldönteni azt, hogy melyek a lényegi dokumentumok, és melyek nem. Végeredményben tehát úgy gondolom, hogy ezáltal Európa még kevésbé lesz érthető az utcembere számára. És végezetül van egy kérdésem az előadóhoz. Elnök, Szomer asszony arra kérném, hogy lassan fejezze be. Igen, végezetül még a petíciós bizottsággal kapcsolatban elhatta, el, elhalasztották az állásfoglalás benyújtásának határidét. Nem tudom, hogy csak a nyári szünet után készül el a véleményük, és akkor gondolom, hogy ez az egész menetrendet meg fogja változtatni tehát hogy a petíciós bizottsághoz fogunk igazodni, gondolom. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy leállítottam, de még vannak mások is, akik szeretnének hozzászólni. Ha mindenki 5-6 percet beszél, elhiszem, hogy nagyon fontos kérdés, de próbálják meg összefogni a mondani valójukat minél rövidebben. Ne legyen feleslegesen hosszú hozzászólás, Broder úr következik. Köszönöm szépen. Természetesen én amellett vagyok, hogy legyenek hozzáférhetőek a dokumentumok. Azonban, hogyha ez nehéz, értelmezhetetlen nyelven írják, akkor teljesen felesleges. Szerintem minden dokumentumot olyanak kéne lenni, hogy az átlagosan elfogadhatóan intelligens személy megértse hogy megértsék. Az európai állampolgárok kutatás vagy korábbi előzetes tanulmányok nélkül egyszerűen nem értik meg a dokumentumokat, nem menne át egy ilyen teszten és a fordító szolgázatra is vonatkozik. Amik saját nyelvemen születnek meg dokumentumok, utána olyan, mintha csak három már kihalt nyelv közreműködésével fordították volna tovább, egyszerűen lehetetlen. Feltételezem, vagy azt gyanítom, hogy esetleg szándékos homályosítás folyik itt, és ebben nagyon jónak, jók egyes kormányok. Angliában van egy játék, amelyiket én nem nagyon szeretem ezeket, de gondolom, hogy legyen egy, egy tiszta e, európai nyelvtársaságunk is, hozzuk ezt létre, elnök asszony. Hát bizonyos mértékben egyetértek önnel, Brock asszony. Rövid leszek, csak szerettem volna elmondani, hogy, hogy Kasman úrnak a megközelítését támogatom, hogyha a bizottság jelentés javaslatát és a Michaelnek az dolgát, mondatokat elfogadjuk, akkor és hogyha nem teszünk nagyon fontos lépéseket, tehát fontos lenne valahogy egy rendszert kialakítani, aminek alapja a, a, a világosság, a hozzáférhetőség nem csak fizikai értelemben, hanem oly módon is, hogy érthető legyen az, amit az állampolgár elolvastat, úgy, hogy egy átlag állampolgár is érthesse. És ezt tudjuk, valamennyien itt vannak problémák. A két szöveg között mindig nagyon nagy a, a szakadék, tehát nehéz lesz a tárgyalás, de szerintem köz, feladatunk, hogy világosak legyünk. A parlamentnek az a szerepe, hogy élen járjon ebben a megközelítésben, és reméljük, hogy majd ez sikerre vezet. Köszönjük, Gönc asszony. Jakulino kollega, következő hozzászóló. Rövid leszek, mert hogyha arról beszélünk, hogy módosítani kívánunk egy 2001-es szabályt, és megfelelően elemezzük, és meghallgattam itt a hozzászólásokat, akkor felmerül az a kérdés, hogy a szöveg gel kapcsolatban egyetértek, mert fontos, hogy az állampolgárok jobban hozzáférhessenek, és hogy az állampolgár fel is gyorsíthassa ezt az egész eljárást. És nem tökéletesen látható az, hogy mi magunk, amit végzünk, az állampolgár egyszerűen nem látja igazán át. Nagyon nagy figyelmet kell ehhez fordítani a titkos, nagy, rendkívül titkos anyagok és egyebek. Tehát itt vannak valóban felmerülő kérdések, de három észrevételem van. Az egyik, az ilyen típusú információ, mint ahogy Kasman úr is elmondta, ez mindenképpen pénzbe kerül. És ez egy ez, ez mindenféleképpen költség, ezért az első javaslat, tehát például az internet kormányzásról is már ugye volt szó. Mindenki végig járta ezt a józanész szerint, még akkor is, hogyha nem volt meg olaszul valaminek a fordítása, vagy más nyelven, akkor azért mégiscsak dolgoztunk. Mit, mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy az egész szervezési kérdéseket is felül kell vizsgálni, mert hogyha ilyen nagy mértékben van hozzáférés. Ez jó, de akkor ehhez struktúrák is kellenek, egy új szervezet, és ennek költségei vannak. Ez egy egész, az egész rendszert kell felülvizsgálni. Kásmán úr, szerintem nem feltétlenül szükséges mindent megjelentetni. Lehet, most itt a 14-es módosítójára gondolok, az európai hivatalos közlönyben az is lehet, hogy csak részeket, kivonatokat, összefoglalókat jelentessünk meg, amik mondjuk megmagyaráznák, hogy mit tudom én, az ifjúság kérdésében ez vagy az mit jelent, és aztán utána vagy például mi az, hogy különleges megállapodások 16-os módosítójában, amikor nem értünk egyet, hogy valamilyen nyilvánosságra hozzunk, akkor mi az rendkívüli megállapodás, vagy speciális megállapodás? És akkor még egy dolog, hozzáférés, jogos hozzáférés és egyebek, ez jó, de az is valamikor egészségtelen kíváncsiskodás miatt akarnak hozzáférni, és ettől azért jó lenne, hogyha nem adnánk teret. Utolsó hozzászólom, Calfano asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Kesmer úrnak szerettem volna köszönetet mondani, mert tudom, hogy már évek óta foglalkozik ezzel a témával. Az átláthatóság nagyon fontos, gondoskodnunk kell arról, hogy az összes polgárt a lehető az összes polgár a lehető legjobb módon hozzáfér a joganyagokhoz. És a Parlament Jogi Szolgálata is a közelmúltban kifejtette, hogy átfogóbb hozzáférést kell biztosítani a dokumentumokhoz, például az intézményközi megállapodás, SWIFT, PNR, mindezek nagyon fontos adatok, dokumentumok, és volna néhány kérdésem főleg ami ezt az utolsó aspektust illeti a 33-as cikk 9-es pontjait, az szerepel, hogy az Európai Parlament hozzáfér titkos dokumentumokhoz, méghozzá egy kis bizottságon keresztül, amelyben hét képviselő dolgozik. Némileg ez aggaszt, és szeretném pontosan megérteni, hogy ez egy abszolút határ, vagy eh, túlmehetünk, túlléphetünk ezen a korlátozott körön. Aztán a második ponthoz a 30. módosítás. Itt a dokumentumokhoz való hozzáférésről van szó, és szeretném tudni, hogy van egy jogorvoslati lehetőség. Itt azt olvashatjuk, hogy elvben belső előírásokat kell teljesíteni, hogy hozzáférjenek a dokumentumokhoz, de a polgárok esetében ez nem érvényesül. Szeretném erre vonatkozóan a magyarázatot meghallgatni, és azt is szeretném tudni, hogy a 39-es cikket miért módosították, hiszen ezt a parlament tulajdonképpen már jóvá hagyta. És még egy utolsó kérdésem is volna. Mi az, ami most kiesett ebből a szövegből a korábbi változathoz képest? Tehát mi az, amiről az új változatban lemondtak? Thank you, Mrs. Alfano. Uh, in meantime, one more... Köszönöm. Közben még egy személy hozzákerült a listához, és utána most már valóban leszeretném zárni a hozzászólók listáját. Weber asszony és Makove úr az utolsó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Tudom, hogy egy ideje megpróbáltunk szabályozni a dokumentumokhoz való hozzáférést a nagy közönség számára, és egy kicsit meglepő, meglepődtem, amikor azt láttam, hogy még mindig vannak olyan észrevételek, amelyek ahelyett, hogy javítanának egy szöveget, inkább bizonyos vonakodást fejeznek ki, hogy miért van erre szükség. Nagyon nehéz megérteni, nagyon őszintén, és nehéz ezt az európai polgárhoz is közvetíteni, hogy hogyan lehet beszélni de demokrácia deficitről, arról, hogy mennyire távol van Európa az állampolgártól, és nem vagyunk képesek egy érthető, koherens szabályt megfogalmazni, ami a dokumentumokhoz való hozzáférést szabályozná. Meg kell mondjam, az elmúlt tíz évben olyan országokban amiket alig lehet demokratikusnak nevezni, van ilyen jogszabály arról, hogy a közérdekű dokumentumok hogyan férhetőek hozzá, az Európai Unióban pedig egyszerűen nincs, hát egyszerűen szégyellem magam, amikor találkozunk és beszélünk az emberekkel. Tehát én nagyon remélem, hogy valójában mégiscsak sikerül majd megállapodásra jutni, és konstruktívan tudunk eljárni, és nem fog olyan módosítók bekerülni, amik felhigítják ennek a jelentésnek a tartalmát, mert nem ezt szeretnénk. És valamennyien nagyon jól tudjuk, hogy emögött a bizalmas, titkos dokumentum mögötti húzódozás e, az emberek azonnal arra gondolnak, hogy hú, ha biztos korrupció van, valami nem világos, nem akarnak világosak lenni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy nem érdekel, nem érdekel bennünket az állampolgár. Mi parlamentként itt akarunk lenni, szavazni akarunk, de nem akarunk beszámolni arról, hogy mit végzünk, és nem akarjuk, hogy mások ellenőrizhessék azt, hogy mit csináljak. Hát majdnem azt írjuk le, hogy nem tartozik önökre ez a mi dolgunk. Elfogadhatatlan, Makové úr. Azt, hogy köszönöm szépen, én is szeretném elmondani, véleményemet. Én is támogatom a dokumentumokhoz, az információhoz való hozzáférést, amilyen széles körben ez csak lehetséges. Nem mondhatjuk azt, hogy túl sok az információ, vagy egyik információ kevésbé fontos, mint a másik az állampolgár számára. Ezt nem nekünk kell eldönteni, majd az állampolgár eldönti, hogy milyen információra van szüksége, mi az, ami érdekli, és majd eldönti, hogy fontos-e neki, vagy sem Nekünk ez nem a mi feladatunk. Nekünk ö, oda kell adni a dokumentumokat. És az is, hogy a dokumentum nem teljes mértékben ö, olva, értelmezhető vagy olvasható, ez nem a mi do, baj, ö, dolgunk, megint csak a, ö, az állampolgár majd eldönti, hogy elolvassa el. Lehet, hogy a szöveg rosszul írt vagy értelmezhetetlen. A mechanizmus, amit kialakítottunk, hogy ezt a kommunikációt megszervezzük a nagy közönség irányába, illetve hozzáférhetőséget biztosítsunk. Ez megint csak a mi problémánk, és ezt nekünk kell megoldanunk. Ezek az érvek nem olyan érvek, amikkel meg lehetne akadályozni a nagy közönségnek a hozzáférését a dokumentumokhoz, és ezt itt kell megoldanunk. Elnök, köszönöm szépen, Makovely asszony, mielőtt megadnám a bizottságnak a szót, és visszatérnénk a jelentés tevőhöz, szeretnék én is elmondani néhány dolgot. Szerintem nagyon jó volt a kontraszt a között, hogy az állampolgárnak a privát éle, magánélethez való joga hogyan csorbult az elmúlt tíz évben. Az állampolgárnak azt mondjuk, hogy semmitől sem kell félni, semmit sem tarthat meg magának. Az állam, a hatóságok hozzáférhetnek az összes kényes adattához is, de hogyha ezt visszájára fordítjuk, akkor ez a mi intézményekre is kellene, hogy vonatkozzon. Az unió intézményei és a nemzeti intézmények ugyanakkor kiváltságokkal bástyázták körül magukat, mm, és titkosan kezelnek mindent. Tehát itt egy egyensúlyhiány van, megbomlott az egyensúly. A második kérdés Michaelhöz azt mondja, hogy azok az eszközök, vagy ha elfogadjuk, akkor még erősebb lesz, mint az információhoz való jogról szóló amerikai törvény. Nem vagyok biztos abban, hogy a szabályozás önmagában erős eszközt ad az állampolgár kezébe. A probléma az az, hogy az intézmények mindig elbújhatnak a szubszidiaritás érve mögé, vagy a nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kötelezettség érve mögött. Azt mondják, hogy hát persze, hát nagyon szeretnénk átadni önnek ezt a dokumentumot, de nem tehetjük, mert a nemzetközi partnerünk nem akarja, vagy a tagállam nem, nem engedi. De számos ilyen példát láttunk már. Például ilyen a testszkenner kérdés. Ugye nagyon sok információt kaptunk egyik amerikai barátunktól, aki megszerezte az információkat, a műszaki specifikációkat a tenderkírásból, és amikor mi ugyanezt az információt kértük, a nemzeti hatóságtól nem kaptuk meg ezt az információt az amerikai ismerőseinktől, barátainktól kaptuk meg. Tehát ugyanaz az információ az egyik nemzeti kormány számától nem lehet megkapni. Nincs olyan Európai Uniós hatóság, ahonnan lehetne kérni ezt az információt, tehát valami vákum keletkezett. És nagyon gyakran az amerikai kapcsolatainkra kell támaszkodni, onnan megszerezni az információt arra vonatkozóan, hogy a saját kormányunk vagy az unió mit tesz egyes területeken. A bizottság kérte, hogy szólhasson, kérem, hogy nagyon röviden tegye, mert ám még nem vagyunk csúszásban, de már majdnem, úgyhogy ha jó lenne, hogyha három percben, és akkor utána még a jelentéstevő kapszol. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, tulajdonképpen távirati stílus van. Köszönöm, hogy visszatértek erre a kérdésre, és vitát is indítottak. A bizottság támogatja ezt a folyamatot, és szeretne konstruktív párbeszédet. Az első dolog, amit elmondanék, ez az állampolgári jogokról szóló rendelet. Tehát arról beszélünk, egy új szerződés, ahol az állampolgár áll a központban. Nagyon sok cikk a szabályozásnak állampolgári kezdeményezések egyebekről beszél. Itt ez az állampolgári joga, hogy hozzáférhessen bizonyos dolgokhoz az intézményeknél ezzel párhuzamosan folyik egy tárgyalás az intézmények között, ami intézmény közi, hogy mi nekünk mihez van hozzáférésünk egymás dokumentumai vonatkozásában. Tehát a kettőt nem lenne szabad összekeverni, tehát ne felejtsük el, hogy ez alapvetően kizárólag az állampolgárnak a szerződésből fakadó joga, tehát mihez van joga, hogyan nézhet meg, eh, hogyan férhet hozzá olyan dokumentumokhoz, amelyek már megszülettek. Úgy gondolom, továbbá úgy gondolom, hogy a bizottság kapja a legtöbb megkeresést, és a többsége általában pozitív választ is ad. És van egy felebezési lehetőség is. Az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk ki tovább javítani, és hogyan tud ez megjelenni a jelenlegi esetjogban. Ami a legnagyobb kihívás számunkra jelenleg az, hogy vannak egyes területeken kétségek, és ezeket végül is a bíróságra kellett hagynunk, hogy a bíróság értelmezze. Tehát a, megvannak a megfelelő intézkedések. És amikor politikai kérdésekről beszélünk, akkor nem ez a legjobb megoldás, ezért szeretnénk, hogyha a jogalkotó eldönthetné, de döntené, hogy mik a jogok, és hogy az ön észrevételeire is reagáljak a bizottság nagyon is odafigyel arra, hogy a két kulcsfontosságú szabály, az személyesek adatok védelme és a dokumentumokhoz, információhoz való hozzáférés egyensúlyban legyen. Úgy gondoljuk, hogy minden egyes jognak megvan a, a, a saját státusza, és ezek azonos súlyú státuszak mert erre van szükség, ez a, de úgy gondolom, hogy ön is elmondta, és mások is elmondták, le, egyaránt fontos az, hogy az információ, a személyes adat nagyon magas szintig magánadat maradjon, ne kerüljön megosztásra, és vannak a szabályok, amik megadják ennek a jogalapját. És végezetül, senki sem említette, de én szeretném felhívni a figyelmüket, a tervezetben, a módosítókban szerepel, és ez nagyon fontos a bizottság számára. A bizottság nem csak egy adminisztráció olyan értelemben, hogy Brüsszel központi adminisztrációja, hanem egy a biztosok politikai kezdeményezéseket is tesznek, de van egy másik feladatunk is, ami miatt aggódunk, és ez nem jelenik meg. Ez pedig az, hogy az uniónak a mi vagyunk a versenyhatósága. És úgy gondolom, hogy mindenki azt szeretné, hogyha ezt a szerepünket megvédenénk. Ez egy olyan szerep, amit eddig mindenki érdekében sikeresen gyakoroltunk. Ez magától értetődik, hogy a bizottságnál lévő dokumentumok, hogyha reggel 5-kor kiviszik, egy vállalat be tudná bizonyítani, hogy versenyszabályokat megszektek. Az ilyen dokumentumok nem kerülhetnek nyilvánosságra így tehát bármit is gondolkodnak, de meg kell tartani azt a lehetőséget, hogy a bizottság legalábbis ezeken a területeken, ahol ilyen felhatalmazással él a bizottság, ezeket meg tudja tartani elnök. Köszönöm szépen, Kasmen úr. Néhány percben össze tudná foglalni? Megtehetném, de akkor azt mondanák, hogy nem válaszoltam meg a kérdéseket. Tehát minden tőlem telhetőt el fogok követni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt, még azoknak is, akik nem értenek velem egyet. Ami a módosítókat, a 32-es módosítót illeti Denis eh, hivatkozott arra, hogy a nyilvántartás, persze, nyilvántartásnak kötelezőnek kell lennie, itten az elvet vetettük csak fel, nem ez lesz a jogalap, ami alapján a, meg lesz a ö, kötelező nyilvántartás. A bizottságnak a, az elképzelése, hogy az, a gond, az elv az itt van. Egyetértek a bizottsággal, nagyon régóta dolgozom ezen az ügyön. Minden kollégámnak is azt mondtam, hogy én sohasem a legalacsonyabb megoldás, vagy legkisebb megoldás legegyszerűbbet keresem, hanem a legjobbat. Mindenki, aki ebben az intézményben dolgozik, annak fontos és kell, hogy mindenki dolgozott az adatvédelmi szabályozáson, de vannak különbözők. De azt a pánikot hallom az Európai Parlament tagjai részéről, nem mások részéről. Tehát az összes irányelv mindenkire azonos módon vonatkozik, és ebből nem akarok engedni. Tehát ez a szabályozás egyáltalán nem igaz az, hogy ezt csak az Európai Parlament tagjai használhatnánk fel. Van az intézményközi megállapodás, hogyha ez nem lett volna 2001-ben, akkor nem le- lehetett volna létrehozni a dokumentumokhoz való hozzáférés szabályt az intézmények számára. Tehát valamit ha nincs meg, akkor azt igyekezünk megteremteni, és hogyha megvan és nem működik, akkor viszont javítsunk rajta. Tehát megint csak, Denis, realistának kell lenni. Ezek a kérések többnyire a lobbistáktól, jogászoktól származtak. Tehát amikor ez elektronikusan nem hozzáférhető, ez egy másik dolog hogyha van egy nyilvántartás, ilyen nincs, akkor ezért kérem, hogy a amennyire lehet gyorsan próbálok haladni, az, hogy a fordítás csak eh, részben áll eh, rendelkezésre. Nagyon sokat dolgoztunk hétvégén is, visszajöttem Dél-Afrikából, delegációval voltunk ott, és nagyon fontos, hogy valamennyi nyelvi változat meglegyen. Ezért a eh, ez most minden nyelvi változat rendelkezésre áll, és a költségvetési hatóságtól ezért kérünk több pénzt, hogy igenis meglegyen, méghozzá gyorsabban legyen meg, hogy meglegyen mindenkinek a saját anyanyelvén az információ. Ez alapvető kérdés. És nagyon sok mindenben egyet értek, és nagyon sok mindenben nem tudok egyet érteni. McAvey asszony mondta, hogy az hogy az átláthatóságot, a nyíltságot alkalmazni az ő saját hazájában feltárják a korrupciót. Kitűnő példa arra, hogy mit lehet tenni azzal, hogyha az információ hozzáférhető. De nem hiszem egyszerűen atyáskodás, hogyha azt mondjuk, hogy az állampolgár nem érti meg. Az állampolgár igenis azt kéri, ami éhez joga van, ami, ami érdekli, ezt teszik az újságírók és mások is, mert az az elképzelés, tegyünk fel mindent minél korábban, a, és aki akar, az hagy férjen hozzá. Az időkorlátot szeretném hosszabb meghozabítani, hogyha az emberek konstruktív módon a közérdek, hát persze, hogy a közérdeket figyelembe kell venni eseti alapban, hogyha ha valaki azt mondja, hogy én ehhez az információhoz szeretnék hozzájárni, például a különböző kibocsátási adatokról, akkor a közérdeket a jelenlegi magatartással és az információnak tükrében kell megvizsgálni. bronzúr nem e, kedvelem a pártjának a megközelítését, de adott esetben szóljon és átírjuk. E, Gönc asszony, köszönöm szépen, Igazá, igaza van, nehéz lesz a tárgyalás. Azt javaslom, hogy ne tartson ezt túl sokáig. a frakcióvezetők hozzák össze a véleményüket, és biztos vagyok benne, hogy majd a megfelelő úton tudunk haladni. Ekolino úr kritikai felülvizsgálatról van szó, a költségeket nem szabad szem előtt téveszteni, mert végül is az állampolgárok fizetik mind a, ezeket a költségeket, de azért azt meg kell nézni, hogy hosszú távon mit tudunk elérni, itt hosszú távról van szó és az átmeneti idő eh, eljárás illeti, amikor egyáltalán nem férhet hozzá az állampolgár, ez a részleges hozzáférés kategóriába tartozik. A módosító, amit ön említ, ez a, azok a határidők, amikben megint csak a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogyha az állampolgár részt akar venni a demokratikus folyamatban, hogyha nem tudjuk, hogy ki van benne a folyamatban, melyik e, e, igazgatóság vagy melyik részleg, akkor ezt nem tudja megtenni. Tehát erről van itt szó. És megint csak a héttagú bizottság kérdése, ez egy nyílt végű javaslat. A 30-as java, módosító, ami kiesett, és amitről lemondtunk, azok általában a ö, tagsági viszonyal kapcsolatos dolgok. A, a néppárt a legutóbb nem szavazott mellette, és azt hiszem, hogy Mindenképpen ezek a módosítók feleslegesek, mert egyszerűen nem módosíthatja vagy erősítheti meg a tagi státuszt. A 39-es természetesen a joggyakorlatra utal. Féber asszony, köszönöm szépen, amit elmondott, és a demokrácia deficitet említette. Valóban, valójában ezzel próbálunk foglalkozni még azt is mondták ránk, hogy a, ezt a deficitet pártoljuk. Makovei asszony, ismételten köszönöm szépen. A nagy közönségnek kell eldöntenie, hogy mire van ö, szüksége, nekünk pedig azt a mechanizmust kell megtalálnunk, amivel hozzáférhet, és minél, minél gyorsabban és minél hatékonyabban. A harmadik fél vétója elnök asszony ön említette, hogy más tagállamoktól jön. A bizottság próbálja, próbált ezt megoldani a tanács is, mi is, de eddig nem sikerült sikerült. Tehát ezzel még foglalkozni kell. És végül is egyetértek. De azt mondanám még a bizottságnak, hogy igenis a versennyel kapcsolatos ügyek azoknak van megoldása, hogyha lezárult a verseny kapcsolatos vizsgálat, akkor már látható az, hogy egy vállalat, amelyik adott esetben egy kartnerban volt, azért adott információt, hogy megtörje a kartelt, és hogyha utána ezt önnek az adatait kiadnák, akkor ez a továbbiakban visszafogó erő lenne. Tehát ezért a javaslat, amit az Egyesült Királyságban mondanánk, hogy hogy tehát, hogy tehát mindenképpen olyan javaslatunk van, hogy csak ahogy végül is a harmadik fél végül és a tulajdonosa marad e, bizonyos információknak. Én szeretném, hogyha a tanács ezt megoldaná, illetve ott van még az a probléma, ami ezzel a problémát mindenképpen meg kell oldanunk, és hagyj fejezem be valamivel, ami igazán fontos, Én nem az elvek iskolájának a ö, képviselője vagyok, ö, tehát nem mondom azt, hogy ezek az elveim, és hogyha ez nem tetszik, akkor ö, megváltoztatjuk. Ebben a parlamentben ö, vagy ö, azért küzdünk a kezdettől fogva olyan elvekért, amikből engedni is képesek vagyunk. Mert egyes esetekben ténylegesen veszítünk, más esetekben győzedel, úgy győzünk, hogy veszítettünk mert valaki más átveszi a stafétabotot, és folytatja a küzdelmet. Tehát az átláthatóság, a nyitottság kérdésért folytatott küzdelem, az folytatódik. Az emberek akarni tudják, hogy egyes képviselők vagy pártok miért nem támogatják. Elnézést, elnök asszonynak gondolom, hogy fontos volt bemutatni itten az ellentmondásos véleményeket is. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nem tudok már hozzászólást biztosítani senkinek, mert Elmúlt már 5 óra, most a PNR megállapodásról kell beszélnünk. Én vagyok az előadó. A múltkor már jeleztem, hogy fél hatkor távoznom kell, úgyhogy 25 perc áll mindössze rendelkezésünkre ahhoz, hogy ezt megbeszéljük. Megteszem a tőlem telhetőt, de ebben a vitában mindenkinek rövidebben kell fogalmaznia. Sajnálom, ezt a vitát már lezártuk, vissza fogunk majd még minden bizonyal térni erre a kérdésre, a módosításokat pedig június 10-ig kell előterjeszteni. Vagyis azt mondják most, hogy nyitott a határidő. Előadó? Say, uh, the... Meg kell mondjam, uh, Makoeszony teljesen egyetértett velem. az előző mandátum alatt volt szavazás erről a rendeletről, akkor az EPP nem és én nem ugyanúgy szavaztunk. Teljesen egyetért ezzel a megközelítéssel, amit én alkalmaztam. Rendben, ezt akkor majd a későbbiekben még megvitatjuk, de most már tényleg szeretnék áttérni a következő pontra. 5 másodperc. Not a... Azt mondtam, hogy nem értek egyet azzal az érvel, hogy túl sok információ vagy relevánsabb vagy kevésbé releváns információ. Minden információt meg kell adni a közönségnek, és a közönség kell eldöntse, hogy mit akar. Köszönöm szépen, azt hiszem ez egyértelmű volt. Akkor most folytathatjuk a, az utas nyilvántartási adatállományjal. Előadóként és elnökként megteszem a tőlem telhetőt. Kérem, hogy a kollégák is működjenek együtt velem, és kérem, hogy a hozzászólásaik maradjanak rövidek és tömörek, és ne ismételjék meg azt, amit mások is elmondanak. Hogy ez miért került ismételten a napirendre, és ez nem szerepel a napirenden. A legutóbbi vita óta kaptunk az EU-USA megállapodásról egy felülvizsgálatot, ezt már elolvashatták. Azt javaslom, hogy először is nyissuk meg a vitát, hogy mindenki feltehesse a kérdéseit az Európai Bizottsághoz, majd az Európai Bizottságot kérjük meg, hogy reagáljon. Én is megfogalmazok néhány kérdést, ezeket már írásban eljuttattam a bizottsághoz több alkalommal, de még egyetemű választ nem kaptunk eddig. Úgyhogy saját magam indítom a vitát, megpróbálom röviden tenni ezt. Szeretnék az Európai Bizottság részéről rövid megjegyzést kapni erről a felülvizsgálatról, és arról, hogy miért nem képesek az összes hozzáfért információt nyilvánosságra hozni, milyen értéket ad ez az egésznek. És egy konkrét kérdésem is volna. Ez a közös felülvizsgálat egy konkrét panaszt említ, amelyet én magam terjesztettem elő, sőt bírósághoz is fordultam. Ez nyilvános információ, az a sajtóban is megjelent. Azt állítják, hogy három panaszra került sor, és akkor felsorolnák, hogy kik voltak azok, akik ezen panaszokat beterjesztették, mert ezt nagyon sajátosnak, politikai szempontból lényegesnek tartom, hogy beillesztették a jelentésbe, csak azt nem tudom, hogy miért. A második kérdésem pedig nem erre vonatkozik, hanem a Kanadával kötött megállapodás jogi státuszára. Ma kaptam egy feljegyzést arról, hogy nem tudtunk az Európai Bizottságtól még a megállapodás jogi státuszára vonatkozóan egy pontosítást kapni, és az a tény, hogy ez ennyire pontatlan, számomra szükségesé teszi, hogy egy új megállapodást kössünk Kanadával. A bizottság pedig fontos, hogy elkezdje a munkát ebben a tekintetben. Továbbá több alkalommal arra kértük az Európai Bizottságot, hogy fejtse ki azt, hogy az új biztonsági előírások, amelyek az ilyen adatok, utasnyilvántartási adatok összegyűjtésére vonatkoznak, ezt az USA egy héttel azelőtt vezette be, hogy sor került volna a közös felülvizsgálat közzétételére. Szeretném tudni, hogy mit tartalmaznak ezen adatok, és hogyan hatnak az USA-val kötött megállapodásunkra. Szeretnék erre vonatkozóan is pontosítást kapni. És végezetül azt szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság mikor, mikor ad választ a 2008-as állásfoglalásunkban megfogalmazott kérdésekre. Ez jogi szempontból már nem releváns, hiszen azóta hatába lépett a Lisszaboni szerződés, de az ott szereplő kérdések továbbra is helytállóak, ezért szeretnénk választ kapni ezekre. Végezetül azt is szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság ezt a csomagot, ahogyan azt kértük, a nyári szünet előtt rendelkezésünkre tudja bocsátani. Ezek volnának a kérdéseim, és szeretném kérdezni a kollégákat, hogy hozzá kívánnak-e szólni ehhez, illetve szeretnének a bizottsághoz kérdést intézni. Úgy tűnik, hogy annyira megijesztettem önöket, hogy senki sem mer kérdést feltenni már. Hát akkor talán a bizottsághoz fordulnék, hogy röviden reagáljon, és akkor talán a képviselők is ezt követően majd kérdést fogalmaznak meg. Álméde úr. Fed. Azt hiszem, hogy azok után, amit elmondott, örülnék, ha nem kapnék szót egyáltalán. Tehát megpróbálom összefoglalni a válaszainkat, ami az együttes áttekintést illeti. Azt hiszem, hogy az áttekintés megmutatta, hogy az USA a PNR adatokat arra használta, hogy a terrorizmus és bűnözés elleni harcban használta fel, az USA a jelenlegi állapodások, megállapodásoknak nagyjából eleget tett, nagyon jól működött a rendszer. Az USA csak a 19 kategóriához fért hozzá, ami a megállapodásban szerepel és úgy gondoljuk, hogy kiváló az, hogy az ügynökségekkel, csak esetenként, amikor szükség mutatkozik, osztja meg az adatokat. Önnémi aggodalmunk van azzal kapcsolatban, hogy egy globális a funkcionalitás lenne, amit az USA adminisztráció felajánlott, illetve egy ad hoc csoport jönne létre. Úgy gondoljuk, hogy az USA csak PNR célokra használhatja fel az adatokat, illetve ellene vagyunk annak, hogy egyes adatokat párosítsanak tehát a PNR adatokat ne használják fel immigrációs ügyekben. Az USA kölcsönösségre jobban oda kellene figyeljen a bűnözés és rozmus elleni harcban. De nagyjából mm, elégedetlen elégedettek vagyunk azzal, ahogy az USA a, azzal a móddal, ahogy az USA a megállapodást alkalmazza, ha bár az áttekintésbe komoly kritikát is megfogalmaztak. Ami Kanadát illeti, a megállapodás velük egyelőre egy ö, ö, üres doboz, jelenleg nemzeti szinten foglalkoznak a kérdéssel, ezért amíg Kanada a feltételeken megfelel, addig azt javasoljuk, hogy engedélyezzék a tagállamoknak a PL, tagállamok a PNR adatok átadását nem akartunk a régi harmadik pillér szerint újabb megállapodás, hanem a Lisszaboni szerződés szerint, ez pedig a tisztelt házra tartozik. Megpróbáljuk megtudni, hogy mi a hatája és mi a jelentése a az Intfeld asszony által említett dokumentumnak az USA hatóságokkal felvetjük a kapcsolatot, egyre nem tudok megfelelő választ adni. Ami a PNR csomagot illeti, azt hiszem, hogy attól függ, hogy mi a nyár, de igen, technikailag szeptember 23-áig tart, és így sikerül megfelelni a mandátumnak az USA-val, Kanával, Ausztráliával kapcsolatban, illetve a PNR nemzetközi adatok átadásával kapcsolatban a harmadik feleteknek, feleknek. A PNR rendszernek tovább kell működnie, mint gondoljuk, újabb hatástanulmányt kell végeznünk, tehát van a három mandátum és a kommunikáció szeptemberben, és a PNR irányelv kicsit később az év végén, jövő év elején. Elnök, köszönöm szépen, összefoglalnám az állásfoglalás azt hiszem a nyarat úgy értelmező, hogy az július közepe. Remélem, hogy a bizottság gyorsan megadja a választ, mert az új biztonsági szabályok a ö, már ö, februárban érvényesek, ö, holnap már június van. Azt hiszem, hogy gyorsabban kell eljárni, és ö, írásos válasz, azt várunk a bizottságtól és a tanácstól. A 2008 novemberi állásfoglással kapcsolatban kérték a szót Albrecht, úr. Megpróbálok röviden hozzászólni. Egy pont rendkívül fontos számomra, méghozzá amikor arról van szó, hogy mikor kapjuk meg itt mi azt a lehetőséget, hogy a PNR csomaggal kapcsolatban tovább lépjünk. Hiszen lehet, hogy még nem ismerték fel igazából a problémát. A parlament ezt már kifejtette. Számunkra igazából a megállapodás, ahogyan előterjesztették, nem elfogadható. Ez tulajdonképpen az, amit többször megállapítottam, tehát új tárgyalásokra van szükségünk. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a parlament meg kell kapja azt a lehetőséget, hogy a továbbiakban is alkalmazzák az eddig hatályos megállapodásokat. Vannak itt olyanok, akik a jelenlegi megállapodást nem tartják összeegyeztethetőnek a szerződéssel. Ez pedig azt jelenti, hogy a polgároknak gyakorlatilag állandóan azt kell elmagyarázzuk, hogy miért hagyjuk, hogy hatályosak legyenek olyan megállapodások, amelyekről tulajdonképpen úgy vélekedünk, hogy nem megfelelőek. És szerintem ez a többség véleménye. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy itt a parlamentben megkapjuk a lehetőséget, hogy minél gyorsabban egy új megállapodással foglalkozzunk, hogy ne tartson örökké ez a folyamat nem szabad, hogy ez a döntés egyre inkább elhúzódik, és akkor lehet, hogy majd októberben, vagy talán novemberben az Európai Parlamentben beszélhetünk talán arról, hogy alkalmazunk -e egy megállapodást továbbra is. 2008, vagyis 2007 óta kerül ez alkalmazásra, anélkül, hogy akár egy európai parlamentben is szavaztak volna erről. Tehát továbbra is észszerűnek tartanám, hogy itt a Libe szakbizottságban az Európai Bíróság jogi véleményét kérjük ki az eddig alkalmazott és hatályos megállapodásokról, mert nem tartom jónak azt, hogy még inkább várjunk új politikai fejleményekre. Köszönöm szépen, Fosz úr. Köszönöm. Én is szeretném tartani magamat ahhoz, hogy az eddig elmondottakat nem ismétlem meg, úgyhogy csatlakozom az előttem szólókhoz különösen ahhoz, amit Jan Philipp Albrecht az imént kifejtett. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a Kanadával kapcsolatos helyzetet rendkívül ö, nem kielégítőnek tartom. Nem az a célkitűzésünk, hogy különböző országokkal egyenként járjunk el. Éppen ezért ezt ismét egy csomaggá kellene összefognunk. Ausztrália és USA, ezt ugye elhalasztottuk. Szerintem a parlament, illetve az Európai Unió itt adós maradt, és minél hamarabb megállapodást kell előterjesztenünk, eredményre kell jutnunk. A transatlanti partnerség, vagy az ausztrál partnerség tekintetében pedig eleget kell tennünk az elvárásoknak. És talán Valóban jó lenne, hogy ne kerüljön sor duplán az adatok összegyűjtésére, ami az APIS adatokat illeti. Ha ezt elérnénk, akkor ezzel egy további lépés sikerült volna megtennünk. Köszönöm. Fosz úr, Ernst asszony. Én is röviden. Természetesen meglep, ami az egész kanadai kérdéskört illeti, ez azt hiszem elég figyelemreméltó helyzet. És ugyanígy tévesnek tartom, hogyha az egészet részeire bontjuk. Röviden, ami a mi álláspontunkat illeti, új tárgyalásokra kerül sor, új tárgyalásokra kell, hogy sor kerüljön, és még arra is emlékeztetnék, hogy idén áprilisban egy állásfoglást fogadtunk el, amely egyértelmű minimális követelményeket is megfogalmaz. Ezeket pedig valóban alkalmazni kell, már pedig úgy látom, hogy ebben a tekintetben még nagyon sok a pontatlan kérdés. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyobb nyomást kell gyakorolnunk. Köszönöm. Szépen képviselő. Nem szeretnék még egyszer mindent megismételni, de akkor is fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság irányába leszögezzük azt, hogy melyek azok a pontok, amelyekkel kapcsolatban nem vagyunk elégedettek. Mindig is azt mondtuk, hogy nem akarunk három vagy ennél több megállapodást, amely a részleteket tekintve nagyon eltérő lehet, hanem alapjában véve egy megállapodást szeretnénk, amely mindenkire érvényes lenne. Számomra egyértelmű, hogy nem szeptemberben ér véget a nyár, és azt sem tartom megfelelőnek, hogy különböző naptárakkal dolgozunk. Nálunk, nálam a nyár legkésőbb augusztusban ér véget, és jónak tartanám, hogyha a nyári szünet előtt lenne egy vázlatunk, egy tervezetünk hiszen ez az egész utas nyilvántartási kérdéskör nem új, úgyhogy attól tartok, hogy időt próbálnak csak nyerni. Mert nem egyértelmű, hogy a parlament követeléseit egyáltalán mennyiben veszik figyelembe. Kérdés, hogy ezen utasnyilvántartási adatokat mennyiben használják fel kizárólag a terrorizmus, illetve a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemhez, ez nem egyértelmű, már pedig a bizottságtól erre választ kell kapnunk. Nem fogadhatjuk el, azt, hogy olyan megállapodások, amelyeket tulajdonképpen teljesen elfogadhatatlanak tartunk, ezeket a végtelenségig alkalmazzunk. Tehát szeretnénk egy tervezetet a nyár előtt, hogy aztán egy megfelelő megállapodást köthessünk a PNR adatokkal kapcsolatban. Köszönöm. Egyéb hozzászólás nincs. Szeretném kérdezni a bizottságot, hogy tudna-e válaszolni a kérdésekre. Megpróbálok. A bizonyan a bizottság komolyan gondolja, hogy a három mandátumot teljesíti, megadja időre a dokumentumokat, de ne legyen ezzel kapcsolatban kétség a három mandátumot és a közleményt, amint lehet, megadjuk szeptember, október, legkésőbb, de reméljük nyáron ha elmagyarázhatnám, hogy milyen bürokratikus lépések szükségesek ezek a, ez a mandátumok. Ezeket már megfogalmazták a szolgálataim. A létrán fel alá járnak, jobbra, balra, meg fogják kapni, de komoly a szándékunk. Remélem, hogy gyorsabban járunk, amit az EU bíróság nincsen elválasztás. A három ország együtt marad. Az információt is együtt adjuk meg. Valószínűleg az EU rezsim megoszlik abban az értelemben, hogy a mandátumok és a kommunikáció gyorsabban meg lesz, hogy nem kell elfogadni egy olyan megállapodást, amit nem akarnak. Hogyha szétválasztás lesz, akkor az a szolgálja, hogy önök a lehető leggyorsabban tudjanak dönteni. A Kanadával tavaly tárgyalási mandátum nem született a parlamentnek az előjogait tiszteletben tartottuk, csak ezért nem jártunk el olyan gyorsan. Elnök, köszönöm. Záró szavaimban, mint raportőr azt mondanám, hogy az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy gyorsan jön a szeptember, és semmiképp, és főként az október nem fogadható el. Az alternatív az, hogy szavazzunk, ezt is megtehetjük. Személy szerint megértem, hogy bürokratikus eljárás van, de ezt irreleváns, azt hiszem ebben a fázisban. Az Európai Parlament a SWIFT-tel kapcsolatban tíz nap alatt véleményt. Biztos, hogy az Európai Bizottságnak kevesebb taggal gyorsabban kell eljárnia. Ha megnézzük, hogy a tanács nagyon sietett sok határozattal december 1 előtt, akkor a, az utas adatok átadására Kanadának nincsen szilárd jogi alapja. Meg vagyok erről győződve, hiába int a fejével. Ezzel a helyzettel gyorsan kell foglalkozni. Ezt még a nyári szünet előtt meg kell tenni, július közep előtt. Ezt kértük, és legyen ez a határidő. Minden kérdést, amit feltetünk a vita során és írásban erre az Európai Bizottságtól írásos választ várunk. Például azt hiszem, hogy ezzel lezártuk a PNR vitát, valamint a mai napi rendet. Köszönöm, kedves kollégák, hogy együtt működtek, holnap reggel találkozunk kilenckor. We have a joint meeting with the FEM. Együttes ülést tartunk a FEM szakbizottsággal holnap reggel 9-től.